Buenos días. Jó reggelt kívánok! Köszöntök mindenkit! Tisztelt kollégák! Kezdjük el a LIBE bizottság délelőtti ülését. Ahogyan az már lenni szokott, az első napi rendi pontunk maga a napi rend elfogadása. Mindenki megkapta a napi rendet, és azt javaslom, hogy fogadjuk el a napirend tervezetet mindössze egy módosítással, ez pedig a 8-as napirendi pontra vonatkozik, kirkop úr jelentésére. Az igazságügyi laboratóriumi tevékenységekről szóló jelentés, azt javaslom, hogy ezt vitassuk meg első napirendi pontként, ugyanis az előadónak utána a politikai frakciók elnöki értekezletére kell elmennie, Úgyhogy, ha nincs ellenvetés, akkor azt javaslom, hogy változtassuk meg a napirendet, és a nyolcas pont legyen az első napirendi pontunk. Ezt követően pedig az elnöki közlemények keretében azt javaslom, hogy hagyjuk jóvá a koordinátorok döntéseit, és Makovei asszony a Eurodac rendszerért illetékes jelentéstevő legyen a harmadik országok, illetve hontalan kérelmezőkre vonatkozóan. Albrecht úr, ő pedig a harmadik országok és szervezetek listájáról szóló jelentést készíti el. Ezeket a jelentéseket akkor kiosztottuk. Köszönöm szépen. És ezt követően akkor, igen, parancsoljon. Ügyrendi kérdés? Igen, jó reggelt kívánok, elnök úr. Van egy kérdésem. Volt egy tájékoztatás, és Londonban, kedden, a robbanószerekről, a folyékony robbanószerekről egy bemutató. Mindannyian kaptunk ugye meghívót erre, a bizottság összes képviselője október 1-én kapta meg erre a meghívót, úgyhogy érdekelne ez, én is szerettem volna jelentkezni, de aztán jelezték, hogy a határidő szeptember 8-a volt. A jelentkezési határidő szeptember 8-a volt. Kérdezem én, hogy hogyan lehetséges elmenni, hogyha a határidő lejárt, még mielőtt megkaptuk volna a meghívót. Hallottam utána, hogy számos képviselő, a bizottságunk tagja részt vett. Nem tudom, hogy akkor ez hogy lehetséges. El tudná ezt magyarázni? Az igazság az, hogy hát ezt nem tudom elmagyarázni. Pillanatnyilag annyit tudok mindössze mondani, hogy a meghívót a brit kormány küldte, nem pedig az Európai Parlament. A brit kormány küldte ki a meghívót, az Európai Parlament képviselőit meghívta egy ilyen bemutatóra arról, hogy milyen berendezésekkel lehet fellépni a folyékony robbanószerekkel szemben. Nem tudom, hogy ez utána hogyan alakult, én magam nem voltam ott. Nem tudom, hogy itt a jelenlevők közül bárki tudna erről további tájékoztatást adni. De minden esetre megígérem, hogy utána nézek a részleteknek, és annak is, hogy bármilyen szervezési hiba csúszott-e be. Minden esetre megpróbálok magyarázatot adni. Kolgyó úr, elnök úr, ha jól emlékszem, akkor az első meghívót időben küldték ki, de aztán az emlékeztető volt az, amit a jelentkezési határidő után küldtek ki. Tehát ha a kollega nem kapta meg az első meghívót, akkor ő valószínűleg csak az emlékeztetőt kapta meg, ezt pedig valóban a határidő lejárta után küldték ki. Én nem voltam jelen ezen a bemutatón, de ha valaki ott járt, akkor talán a következő ülésünk egyikén egy rövid tájékoztatót adhatna arról, hogy ott mi történt. Elnök, feljegyezzük. És utána nézzünk ennek az információnak. Nos, ezek után akkor térjünk át a nyolcas napirendi pontra, ami a keret határozat elfogadása. Különösen fontos az információ csere tárgyát képező információ minőségének megőrzése, amikor személyes adatokról, mint DNS profilokról, illetve új lenyomatokról van szó. A legutóbbi LIBE ülésen a képviselők kérdéseket intézhettek a svéd elnökséghez, ezeket írásban válaszolták meg az ülést követően. Úgyhogy felhívnám a figyelmet arra, hogy mennyire sürgős ez az eljárás. A tanács azt kérte az Európai Parlamenttől, hogy saját véleményét november 26-áig készítse el. Igen, hát mondja az elnök, lehet, hogy az én mobiltelefonom az, ami zavar, akkor ki is kapcsolom. Tehát akkor figyelembe kell vegyük, hogy ez egy olyan javaslat, amely a harmadik pillérhez tartozik, tehát lehet, hogy érinti a Lisszaboni szerződés hatályba lépése. Ha pedig a hivatalos labban kellő időben nem sikerül közzétenni, akkor az együttdöntési eljárás keretében kell ismét foglalkoznunk vele majd. Meghallgatjuk tehát Kirkhoff úr tájékoztatását. Köszönöm szépen, elnök úr. Van eh, az Egyesült Királyságban egy kifejezés, amely arra vonatkozik, hogy nem lenne szabad a szekeret az ökör elé állítani. Itt pedig azt hiszem egy olyan helyzet előtt állunk, amikor számos egyéb kérdéssel kapcsolatban pontosan ezt kellene tennünk. Ebben az ügyben azt hiszem, hogy a menetrend a jó néhány kollega szerint elfogadhatatlan. Ha figyelembe vesszük a technikai helyzetet, a technikai körülményeket, akkor szeretném, ha jegyzőkönyvbe vennénk, hogy nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Meg kell néznünk ugye a tanácsi kerethatározat tervezetet, ezt az október 9-i bel- és igazságügyi tanács után adták ki, és ott láthatjuk azokat a kifejezéseket, hogy tekintettel az Európai Parlament véleményére. Nos, meg kell mondjam, hogy ennek a vonatkozása, mintha az lenne, hogy úgy tekintik, hogy az Európai Parlament már kifejtette a véleményét, nem szeretnék szemantikai vitába bocsátkozni a Lisszaboni szerződésről, illetve arról, hogy utána nagyobb hatáskörre rendelkezünk, de ez egy kicsit kínos számomra. Szeretném leszögezni, hogy az, amit most megjegyzek, az remélhetőleg egy további kezdeményezést előlegez majd meg. Remélhetőleg ezen javaslatok terjedelmesebbek lesznek majd, és remélhetőleg visszatérünk erre a kérdésre majd akkor, hogyha a parlament szélesebb körű vitát folytathat, nem csak erről a kezdeményezésről, illetve ennek részleteiről, hanem ennek a szélesebb kontextusáról is, amelybe ezt a jelentést majd helyezhetjük. Most nem erről van szó, elnök úr, ma nem erről beszélünk, hanem ma pusztán arról a kérdésről van szó, hogy az igazságügyi laboratóriumok és az akkreditáció szempontjából szabványokat kell meghatároznunk. Az árnyékjelentéstevőkkel egyeztettem tegnap, nagyon örülök annak, hogy oda többen eljöttek, nagyon hasznos volt a vita, és amire most törekednünk kell, az két kérdés megemlítése. Ezt az árnyékjelentéstevők hangsúlyozták, és különböző elképzeléseket javasoltak arra vonatkozóan, hogy hogyan javas, javíthatunk ezen az anyagon. Ami az ütemtervet illeti, ezt nem szeretném részletezni, természetesen nem egy jelentés van előttünk, hanem egy kezdeményezés. És pillanatnyilag a kezdeményezés alapján kell dolgoznunk, nem pedig az én jelentésem alapján, hiszen az idő szorítása miatt nem tudtam ezt megfelelően kidolgozni. Itt arról van szó, hogy Európa szerte Jelen pillanatban vannak igazságügyi laboratóriumok, amelyek különböző minőséggel dolgoznak, különböző szabványok alapján, tekintettel a különböző országok jogi rendszerére. És éppen ezért a laboratóriumok munkájának eredménye is eltérő. Ez pedig egy nagyon összetett képet eredményez, és ezért számomra úgy tűnik, ez nyilván a különböző tagállamok hatáskörébe tartozik, hogy meghatározzák, milyen igazságügyi feltételekkel dolgoznak, de az igazságügyi laboratóriumok munkájának eredménye azt jelenti az igazságügy szempontjából, illetve a bűnügyi eljárások megfelelő értékelése szempontjából, hogy nagyon eltérőek a szabványok. Ez pedig azt jelenti, hogy bizonyos emberek talán adott esetben nem kapnak olyan szintű igazságszolgáltatást, mint amilyet szeretnénk. Egyes országokban, főleg a nagyobb európai országokban az ISO szabványoknak már eleget tennek. Számos laboratóriumban, ugyanakkor más országokban ez nem mondható el. Úgy gondolom, hogy ez a kezdeményezés éppen ezért fontos, ugyanis elvárja az összes tagállamban található laboratóriumtól, hogy azonos standardok alapján dolgozzanak. Ez persze az igazságügyi értékelés nem módosítja a különböző tagállamokban, de ha legalább az igazságügyi laboratóriumok által benyújtott bizonyíték megfelel a nemzetközi szabványoknak, akkor ez azt jelenti, hogy ha utána áttérünk egy olyan rendszerre, amelyben információ cserére kerül sor, és ez szokványossá válik a határokon keresztül, akkor ez azt jelenti, hogy azt is mondhatjuk talán, hogy pontosabb információ alapján történik az igazságszolgáltatás. Az utóbbi évek során komoly előrelépések történtek, és amikor én ezzel a kérdéskörrel foglalkoztam az Egyesült Királyságban, akkor kezdtünk el a DNS profilokkal foglalkozni, és az utóbbi öt év során komoly előrelépések történtek és valóban ez összefügg a DNS-sel, illetve az új lenyomatokkal, a laboratóriumok munkájának ez fontos részét képezi. Két területet szeretnék megemlíteni, ahol aggályok jelentkeztek. Egyfelől persze a finanszírozás. Bizonyos országokban, különösen a kisebb európai országokban a finanszírozás kérdése nagyon is releváns mert hogyha nemzetközileg akreditált szervezetekről van szó, ha azok kívánnak lenni Európa egészére nézve, akkor a finanszírozás vitás kérdéseket vethet fel. Nem azt akarom javasolni, hogy EU szintű finanszírozást léptessünk életbe, de szeretném megjegyezni, hogy bizonyos esetekben ez nehézségeket jelenthet. Az jelentéstevők tegnap két kérdést vetettek fel. Egyfelől hangsúlyozták, hogy az információ csere, amelyről most majd egy másik összefüggésben is beszélünk, ez nagyon fontos. De döntő fontosságú, hogy a minőséget is szavatoljuk, illetve különböző standardok alapján a megbízhatóságot még mielőtt az információ cseréről beszélnénk. Mert jelen pillanatban persze az információ csere ha az nem kiegyensúlyozott, illetve nem azonos szabványok alapján történik, akkor igazságügyi kérdést is felvet, illetve a bizalom szempontjából is aggályos lehet az információ cserében résztvevő hatóságok között. Egy másik kérdés, amit felvetettek az árnyékjelentéstevők tegnap, az az, hogy kívánatos lenne, amennyiben ez lehetséges egy kisebb ország esetében, hogy több mint egy akkreditált laboratórium működjön egy tagállamban, mert ha csak egy akkreditált laboratórium működik, akkor érthető, hogy bizonyos agályok merülnek fel, egyfajta monopól helyzet állhat elő. Ezen kérdéseket tegnap felvetették, és nagyon hálás vagyok az árnyékjelentéstevőknek a vitához való hozzáérlásukért. Én támogatom ezt az elképzelést, elnök úr, azt hiszem, hogy ez egy első szakasz. Nem tetszik az, hogy mennyire rohanunk ezzel az egésztel, gondolom, hogy előre kellene lépnünk, haladnunk kellene, és támogatást érdemel ez a jelentés. De hangsúlyoznám, hogy nem látok egy olyan pontot a jelentésben, ahol leszögezném, hogy ez csak egy kiinduló pont lenne. Én azt szeretném a bizottságtól, hogy aztán további javaslatokkal forduljanak hozzánk arra vonatkozóan, hogy a minőséget hogyan tudjuk szavatolni. Az információ cserét ugyanis minőségi vé szeretnénk tenni. Azt hiszem, hogy a bizottságunk számára nagyon fontos ez, az egyéni jogok védelme, illetve az információ védelme is, amely majd az információ információcsere tárgyát képezi. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm, Kirkhop úr. Az elnökségtől Lisa Bolinder van itt, a svéd elnökség részéről. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó reggelt mindenkinek! Először köszönetet szeretnék mondani Kölkop előadó úrnak, illetve az árnyék előadóknak, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy előre haladjunk, még akkor is, ha szorít minket az idő. Nagyra értékleli az elnökség és a tanács az erőfeszítéseiket. Most a tanácson belül azt hiszem, hogy a javaslat legtöbb elemét átvizsgáltuk, megvitattuk. Úgy tűnik, hogy a tagállamok támogatják, és egyetértenek a minőségi szabványok bevezetését, illetően még az év vége előtt. Feljegyeztem Körkop úr megjegyzéseit, és teljes mértékben egyetértek azokkal, amiket elmondott. Valóban a DNS és az új lenyomat levétel és vizsgálat minőség a legfontosabb. Fokoznunk kell a minőséget más területeken is. Azért, hogy kisebb a büntetőjogi eljárásokban lehessen felhasználni az eredményeket. Az utolsó megjegyzés, hogy minden egyes tagállamban ne csak egy akkreditált laboratórium működjön, ezzel is foglalkozunk, hiszen itt igazságügyi szolgáltatás, szolgáltatásokról, szolgáltatókról beszélünk. De ez a tagállamok ügye, Svédországban például ez azt jelentene, hogy akkreditálnunk kellene a rendőrségi laboratóriumainkat, amiből kb. 20 van Köszönjük. Várjuk az EP véleményét. Nagyon értékes hozzájárulás lesz a tanácsi vitához. Köszönöm. Elnök. Köszönöm. Bizottság, René van Dijk. Köszönöm szépen, elnök úr. Körkop úr, önnek is köszönöm. A finanszírozást illetően a bizottság támogatja az ilyen irányú kezdeményezést, hogy nemzeti és transnacionális projektek pénzügyi támogatásokat kapjanak, és megpróbáljuk előteremteni a forrásokat. A második elképzelés, hogy ne csak egy laboratórium legyen akkreditált. Egyetértünk azzal, amit a svéd elnökség mondott, hogyha további kezdeményezésekre van szükség a megvalósításhoz, akkor megvizsgáljuk, hogy szükséges-e ehhez. Csak ennyit szerettem volna mondani a bizottság részéről. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Ketten kértek szót. De Jong úr. Jó, akkor nem csak ketten. De Jong úr, köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek. Valóban nagyon konstruktív ülésünk volt tegnap az előadóval, és nagyon sok mindenben megegyeztünk magunk között, nagyon kevés dologban nem értettünk egyet, ha egyáltalán volt ilyen. Azért kértem szót, hogy a soros elnökség felé intézzek néhány szót. A büntetőjogi oldalát vizsgálva az igazságszolgáltatásnak azt látjuk, hogy kiábrándító és aggaszt is engem, hogy úgy működünk együtt, hogy előtte megegyeztünk volna az adatvédelemről, az adatminőségről, a garanciákról. Úgyhogy felszólítanám a bizottságot és az elnökséget a Stockholmi program keretében, hogy először végezzék el az alapvető emberi jogokkal és az adatminőséggel kapcsolatos kutatásokat, és biztosítékokat, mielőtt belerohannánk egy együttműködésbe. Úgyhogy erre szólítanám fel a bizottságot és a tanácsot, hogy valami dokumentumot állítsanak össze ezt illetően. Köszönöm. Alvaro, please. Alvaro úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nem vagyok árnyék előadó, és nem is néztem át részletesen ezt a tervezetet. Azért kérek szót, mert korábban felelős voltam a Prümi szerződésért, az adatminőséget illetően. Timothy Kirkopnak teljesen igaza van. Felborítottuk a sorrendet, már folyik az adatcsere, anélkül, hogy tudnánk, hogy milyen adatokat kellene cserélnünk. Nem jelenti azt, hogy az adatok ugyanolyan minőségűek, vagy hasonló kritériumoknak felelnek meg. Ez most nem fél percet fog igénybe venni, de nagyon fontos téma ez. Baró úrral 2007-2008-ban beszéltünk már erről. A prümi szerződés azt mondja ki, hogy ezeket az adatokat kicseréljük, és összehasonlítjuk egymással. De ahhoz, hogy hogyan nyerjék ezeket az adatokat az egyes tagállamokban, eltérnek a technikák, technika függő, ezért mások a szabványok. A szabványok nagyon fontosak az egyes tagállamokban. Hogyha kinyerjük ezeket az adatokat, akkor akkor is másképp hasonlítjuk össze őket. Az új lenyomatok esetén is nem a teljes új lenyomatot hasonlítjuk össze, hanem bizonyos résztechnikákat alkalmazunk. Hogyha nem ugyanúgy gyűjtik be az adatokat, és nem is ugyanúgy hasonlítják össze, vannak olyanok, ahol hat pontot hasonlítanak össze, és vannak olyan tagállamok, ahol kilenc pontot. A DNS-re is ugyanez vonatkozik. A probléma az, hogy nem mindegy, hogy 6 vagy 9 pontot hasonlít össze az ember, hiszen a 6 esetében nő a hiba arány úgy vegyék ezt figyelembe, hogyha a bíróság előtt megjelenik egy olyan bizonyíték, amelyet elfogad a bíróság, és itt egyszerűen hibá lehetőség van, azért mert más a levételi és összehasonlítási mód, akkor el lehet képzelni, hogy a bíróság előtt ezt elfogadják bűnösségbizonyítékaként, miközben ártatlan a vádlott. Úgyhogy nagyon szükséges, hogy a tagállamokban ugyanaz legyen a szabvány és az adatgyűjtés, ugyanaz legyen az eljárás, és ugyanúgy ellenőrizzék, hogy megegyeznek-e. Ezért aztán Körkhop úr, az, ahogy a bíróság előtt alkalmazzák ezeket az adatokat, ennek is meg kell egyeznie az egyes tagállamoknak a jogbiztonság és a szavahihetőség érdekében. És azért, hogy kizárjuk, hogy tragikus, téves ítéletek születhessenek. Úgyhogy támogatom Timothy Kirkhope munkáját, és azt szeretném, hogy a bizottságban is további intézkedések szülessenek a jövőben, mielőtt adatokat kicserélnénk egymás között hiszen itt nem csak a DNS és új lenyomatokról van szó, hanem egyáltalán az adatbankok tartalmának cseréjéről. Most ezzel azt érjük el, hogy a hiba lehetőségek számát növeljük, ha eltérnek a módszerek. Jó a szándék, de nem jó a végrehajtás. Ami a sebességet illeti, ne gyakoroljunk nyomást saját magunkra, ne hagyjuk, hogy nyomást gyakoroljanak ránk. Ha volt valami, amit tanultam itt a parlamentben, az az, hogy a minőség sokkal fontosabb, mint a sebesség, és gyakran ebből nagyon alacsony minőségű munka születik. Elnök, köszönöm. Vibel asszony, köszönöm szépen. Amit az előttem szóló mondat szeretném támogatásomról biztosítani. Tegnap találkoztunk Kirkhope úrral, átbeszéltük a pontokat, és valóban egyetértettünk, hogy a tanács és a bizottság javaslata nagyon józan jó javaslat. Két külön pont létezik jelenleg, hogy a kicserélt adatok nem mindig biztosítottak, nem mindig bízhat benne az ember, hogy megfelelő szabványosított adatok, de azt is tapasztaljuk néha, hogy a tagállami hatóságok egyszerűen nem hajtják végre ezt az adatáramlást, azért, mert eleve tudják, hogy ezek az adatok esetleg nem jó minőségűek és nem értékelhetőek. Ez két olyan pont, két olyan helyzet, amelyet nem fogadhatunk el. Ezért aztán azt javasolnám a bizottságnak és a tanácsnak, hogy elősegíteni a jogbiztonságot, és a tagállamok erőfeszítésére is szükség van. Ehhez támogatásra van szükség. Az előttem szólók mondták, nem csak az adatbiztonság, hanem más területeken is. Még egy problémára szeretném felhívni a figyelmet. Körkhop úr utalt rá, hogy mivel rövid az idő, ő nem állított össze jelentést. Ha nincs jelentés, akkor nem tudjuk kidolgozni a módosító indítványokat. Úgyhogy eh, ezért meghosszabbíthatnánk a módosító indítványok benyújtásának határidejét. you. Mr. Bonds. Köszönöm szépen, Bonc úr. Elnök úr, én nem értek egyet az Európai Bizottság és a tanács álláspontjával, ami engem illet, az igazságügyi laboratóriumok akkreditációja meg kell valósuljon. Ugyanis, hogyha akreditált laboratóriumok vannak, akkor ez mit jelent egészen pontosan? Még hogyha megfelelnek a szabványoknak, akkor is tudjuk biztosítani a kutatások minőségét? Mindenhol ugyanúgy kell képezni az embereket, és akkor lehet elkezdeni az akkreditációt, de megint csak fölmerülnek a nemzeti szuverenitási problémák. van de ene bevoegdheid naar de andere. Egyfajta szalámi taktikát folytatunk itt, ami az adatcserét illeti, és az egyes jogszabályok eltérését illetően köszönöm. Köszönöm, Roméva úr. Nagyon gyorsan először is szeretnék köszönetet mondani Kölkhop úr információjára. Az árnyékjelentéstevők ülésére nem tudtam elmenni tegnap, de árnyékjelentéstevőként már kifejeztem, hogy mennyire érdekel a téma. Két nagyon gyors gondolatom lenne. Az egyik az, hogy az adat továbbítás esetében az első legfontosabb dolog, hogy harmonizált legyen az adatgyűjtés és az adatfeldolgozás. Ennek szükségességével én magam is egyetértek, tehát hogy először is ne a nyúl vigye a puskát, ahogy szoktuk mondani. Aztán pedig az, hogy több mint egy ügynökség legyen. Vannak olyan országok, Spanyolországban is így van egyébként, hogy decentralizált ügynökségek vannak, és ez egyes autonóm tartományok hatásköreitől függ. Valószínűleg ez más országokban is így van. És azt gondolom, hogy a hatáskör szempontjából talán jó, hogy megvan ez a megosztottság. Nem ismerem a részleteket, hogy nem tudom pontosan, hogy Európában mi a helyzet, de azt gondolom, hogy nagyon helyes, hogy logikus módon legyen lehetőség arra, hogy összehasonlítsuk álláspontjainkat. Azonban, ami a kérdésemet illeti, amikor a köz, illetve a magánszférát nézzük, és nem tudom, hogy ezek az intézmények ebből a szempontból normalizáltak, valamilyen szempontból vannak-e szabályok, ami pedig az ütemtervet illeti, szeret, szeretném egy kicsit pontosítani, hogy mi az ütemterv. Én magam ezt nem ismerem, szeretném tudni, hogy a jelentés kidolgozásánál mihez kell tartanunk magunkat. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig, ha csak a svéd elnökség vagy a bizottság nem akar visszatérni ezekre a megjegyzésekre, akkor visszatérnénk a jelentéstevőhöz, hogy lezárja a témát, nem tudom, svéd elnökség vagy Európai Bizottság nem szeretnének hozzászólni, akkor Körkop úr parancsoljon. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm. Nagyon rövid, de szerintem nagyon érdekes vita volt ez. Megpróbálok mindenkit, illetve hát legalább egy-két embert biztosítani arról, hogy ami a nemzeti szuverenitás kérdését illeti, azt hiszem, hogy nagyon sok izó működik nemzetközi szinten. Ez tulajdonképpen már az, a lényege az egésznek, hogy egész területeken működnek, és semmi köze nincs ennek a nemzeti szuverenitása. Szerintem az izót azért senki nem úgy érzi, éli meg, mint egy negatív beavatkozási módot, ha nem szükség van rá. És pontosan egy ilyen esetben szerintem szükség van ezekre az alap szabványokra. még ezekkel a szabványokkal is természetesen lehetnek kiegészítő értelmezések, és biztosan lesznek változók is abban az esetben, hogy hogyan működik a kölcsönös elismerés, hogy egyes tagállamok hogyan értelmezik magát a szabványt, úgyhogy ezért nyilván nem lesz ez teljesen egyetemes. Valószínűleg vissza kell erre majd térnünk, amikor az információcseréről beszélünk, hogy milyen kritériumok kapcsolódnak az információcseréhez, milyen kételyek maradhatnak fenn, mit kell figyelembe vennünk az információcserekor, de ezt majd máskor megbeszéljük. Szerintem itt az az alapvető fontosságú tény, hogy valamilyen alapszabványaink legyenek. Jelen pillanatban nincsenek ilyenek. Csodás laboratóriumaink vannak az egyes országokban, vannak kitűnő laboratóriumok egészen pirinyó országokban is, ahol nagyon magasak a szabványok, ez előfordulhat nagy országokban is, de nem feltétlenül elgondolkozhatunk azon is, hogy hogyan használják fel a begyűjtött információt, de erről majd beszélünk későbbiekben. Álvaro úr megjegyzéseit nagyon érdekesnek tartottam, hiszen nagy szakértelemmel rendelkezik főként a DNS területén, és teljesen egyetértek azzal, amit elmondott. Nagyon bonyolult terület ez nyilván, senki nem mondta, hogy nem az, és az izó szabványok, amelyeket említettem, valószínűleg nem a tökéletes megoldást jelentik, de legalább egy kiinduló pontot jelenthetnek úgyhogy hálás vagyok megjegyzéseért. A tegnap résztvevőknek is nagyon köszönöm, hogy segítettek, és ami pedig az ütemtervet illeti, nos, elnök úr, itt az ön iránymutatására támész, támaszkodnék, mert panaszkodtunk erről, talán mindannyian osztjuk ezt a véleményt, hogy elfogadhatatlan ez a jelentés jelen pillanatban az éterben lebeg, biztosíthatom önöket arra, arról, hogy rendelkezésre fog ez állni. Nagyon szomorú lenne, hogyha a viták során még állítanék össze egy jelentést, de alapmódosításokat a kezdeményezéshez beterjeszthetünk. A tegnapi vitánk is remélhetőleg egy kicsit nagyobb izgalmat, érdeklődést váltottak ki azokban, akik szeretnének módosítókat beterjeszteni. Azt hiszem, hogy az alap megközelítés, hogy legyenek ilyen szabványok érvényben, szerintem nem sérülnek. Úgyhogy elnök úr, az időpontokat akkor nézzük meg egészen pontosan. Részemről ennyi lett volna. Köszönöm a hozzájárulást. Köszönöm, mondja az elnök. Akkor az eljárást folytathatjuk így módon. Bejelenteném, hogy a jelentés tervezett beterjesztését november 4-ére vagy 5-ére tervezzük idén. következő libe ülés alkalmával. A módosítók határideje pedig október 23-a. A Libe szakbizottságban november 16-án fogunk szavazni, és a plenárison pedig novemberben fogunk szavazni erről a témáról. De a pontos időpontot még meglátjuk. Úgyhogy ez alapján folytatjuk akkor az eljárást. Köszönjük Kirkop úrnak! Most pedig akkor jön a hármas napi rendi pont, illetve a hármas, négyes, ötös, hatos egyben. Ezek az Europol aktával foglalkozó napi rendi pontok. Tehát akkor egy közös vitára fogunk most sort keríteni erről a négy napi rendi pontról. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az Europollal kapcsolatos döntés 2010. január 1-én lép életbe. És az eredeti Európol egyezmény akkor hatáját veszti. A javaslatok, amelyekkel ma fogunk foglalkozni, azért fontosak, mert ezek kiegészítő vagy végrehajtó intézkedések, amelyek a határozathoz kapcsolódnak, és lehetővé teszik az Európa számára, hogy az új jogi keretrendszeren belül működjön. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy hogy a Lisszaboni szerződés várható életbelépése megváltoztatja a jogi keretrendszert, így módon az Europol helyzetét is. Tehát a Libe Bizottság képviselőinek figyelembe kell venniük, főként pedig a korábbi jelentéstevőnek, Diaz Demira úrnak, hogy amikor az Európol határozatot elfogadták, az Európai Parlament egyértelműen azt kérte, hogy a Lisszaboni szerződés érvénybelépése után módosításokat terjeszthessen be az új jogi helyzetnek megfelelően ami az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek ellenőrzési funkcióját illeti, illetve az adatvédelem és az átláthatóság rendszerét. Először is akkor a svéd elnökségnek fogom megadni a szót, hogy pontosítsák stratégiájukat, ezután pedig a bizottság kap szót, Végül pedig azok a képviselők, akik szeretnének még ehhez az aktához hozzászólni. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a hármas napi rendi pont, ami az Európol partnerekkel fennálló kapcsolataira vonatkozó végrehajtó szabályok beleértve személyes adatok és a bizalmas információ megosztását illeti, Sofia Intfeld asszony a jelentéstevő, az négyesnél az Európol információjának bizalmas mi voltával kapcsolatos szabályok címet viseli Timothy Kirkhop az előadó, ötös napi rendi pont az Európol elemzési munkaaktáira vonatkozó végrehajtási szabályok, itt eh, Diaz de Mera úr a jelentéstevő. Hatos napi rendi pont az Európol részéről megkötendő megállapodások által érintett harmadik államok és szervezetek jegyzéke, Jan Philip Albrecht a jelentéstevő. Először is akkor hallgassuk meg a svéd elnökséget. Soren Klerton urat parancsoljon. az hogy mielőtt még megkezdjük, mert nyilván azért későbbi hozzászólhatok, de a tanácsot szeretném felkérni arra, hogy a bevezetőjében legalább mondjon arról, hogy milyen szorosak a határidők ugyanis azt hiszem, hogy ez megint csak egy olyan probléma, amelyel szembe kell néznünk. Az Európai Parlament mindig kész arra, hogy gyorsan dolgozzon és a feladatát elvégezze. Mindig így jártunk el nagyon sok esetben. De, hogy ilyen fontos témáról van szó, azt hiszem, hogy ez teljesen elfogadhatatlan, hogy az Európai Tanács ilyen szoros határidőket szabott ki nekünk, és szeretném tudni, hogy a tanács miért nem hagy nekünk több időt, Hogyha hajlandóak arra, hogy több időt kapjunk, akkor talán decemberrel is készülhetünk. Elnök, kérem szépen Clapton úr, hogy reagáljon erre a megjegyzésre. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani az elnöknek és az Európai Parlamentnek, az, mi az utolsó kérdést illeti a szoros határidőkről, a tanács részéről, attól tartok, hogy nem tudom egészen pontosan, miért van ez így. Az Európol igazgató tanácsával együtt dolgozom, és nagyon sok döntést, amelyet az igazgató tanács hoz, átküldik a tanácsnak, hogy ezt hivatalosan is jóvá hagyjuk, úgyhogy talán a tanács tud itt segíteni. De most egy szélesebb körű előadást szeretnék tartani a tanács álláspontjáról, illetve a határidőkről is. Az elnök már említette, hogy ez azért van, mert az Europol egyezményt felváltja egy újabb határozat 2010. január 1-ével, és a jelenlegi javaslatok kiegészítő jegyzőkönyveket tartalmaznak, illetve végrehajtó szabályokat. Ezekre azért van szükség, hogy az, a tanács határozata érvénybe lépjen. Nagyon régóta tudjuk már, hogy ha a jogalapot megnézzük az Európol esetében, akkor ez mindig is problémát jelentett az egyezmény szempontjából, hiszen változásokra volt szükség, ezek pedig nagyon időigényesek, mert minden egyes tagállamban ratifikálni kellett a változásokat. Talán tudják, hogy van három jegyzőkönyv az Európol egyezményhez kapcsolódóan, és több évbe telt, hogy ezt egyáltalán elérjük, és pontosan emellett a háttér mellett akartuk mi, hogy egy új tanácsi határozat szülessen. A tagállamok és az Európol nagyon sok munkát végeztek annak érdekében, hogy megállapítsák a határidőket. Ez azért is fontos, mert az Európol számára biztosítani kell, hogy az új jogi keretrendszernek megfelelően működhessen. A Lisszaboni szerződés követően az Európol számára is teljesen új jogi kontextus alakul ki. A terveink során, és főként mivel látjuk, hogy még nem lépett érvénybe az Lisszaboni szerződés, azt hiszem, hogy ezt a konkrét pontot nagyon nehéz lesz figyelembe venni, főként mivel a tanácsi határozat az Európolról január 1 lép életbe. És a Lisszaboni szerződés kapcsán kell majd figyelembe venni a lehetséges változásokat, és az Európai Parlament, illetve a nemzeti parlamentek pedig a Lisszaboni szerződést követően ellenőrzési hatáskörrel rendelkeznek. Itt akkor befejezem, vagy menjek tovább? Vagy először meghallgassam a megjegyzéseket? Elnök, azt hiszem, hogy akkor egyelőre ennyi lenne. Most akkor a bizottságot fogjuk meghallgatni. Vittoria Vici asszony következik, parancsoljon. Thank you very much, Köszönöm szépen, elnök úr. Jó reggelt, hölgyeim és uraim. Ahogy említette elnök úr, Reméljük, hogy az intézményközi együttműködés új szakaszába lépünk hamarosan, amely nagyobb demokratikus átlátást enged olyan szakpolitikáknál, amelyek az európai polgárokat védik. Az Európai Bizottság nagyon körültekintően gondolkozott el ezeken a témákon együtt az Európai Parlamenttel, illetve a tanácssal. Eközben pedig jelentős előrelépés történt, amikor áprilisban a tanácsi határozat elfogadásra került. Azt hiszem fontos emlékeztetni arra, hogy az Európol új helyzete, új rendszere jelentős lehetőségeket biztosít az Európai Parlament számára, hogy megvizsgálják az ügynökség tevékenységét a költségvetési eljárásnak megfelelően. Nagyon szépen köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, most pedig annak érdekében, hogy megkezdjük a vitát, talán helyes lenne először a jelentéstevőket meghallgatni egyenként. Először is a hármas napirendi ponttal kapcsolatban. Sofia Intveld asszony következik. Parancsoljon. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Először is visszatérnek megint csak az ütemterv témájára. Nagyon hálás vagyok a tanács az a nyilatkozatáért, ugyanis úgy értelmeztem, hogy ön személy szerint nem döntött a határidő kiválasztásáról, de ha azt mondja, hogy a késedelem a hosszadalmas ratifikációs folyamatnak köszönhető, és ezért az Európai Parlament nagyon szoros határidőket kapott, akkor a tanácsnak úgy látszik, hogy nem világosak a prioritásai. A tagállami ratifikációs eljárás nyilván sokkal szélesebb körű téma, úgyhogy egy másik kontextusban kell azzal majd foglalkoznunk. Ami pedig a javaslatot illeti, számos dolog döbbentek meg, úgyhogy szeretném ezeket megemlíteni, és szeretném, ha tanács és a bizottság válaszolna ezekre. Először is, ami a jogi biztosítékokat illeti, illetve az adatvédelmi aspektusokat meglepett, hogy megint csak, mint nagyon sok más javaslatnál, amelyet itt a parlamentben megvitattunk, túl sok kiskapu van, túl sok homályos megfogalmazás, nincsen megfelelő világos meghatározott cél, túl sok kivétel van a szabályok alól, és a teljes határozatnak az a célja, hogy elősegítse az információ cserét. Ezt kell figyelembe vennünk, kézben tartanunk. Nagyon gyakran sokan úgy gondolják, hogy úgy gondolják az emberek, hogy ha adatvédelemről van szó, akkor tiltjuk, illetve ellenezzük az információ cserét. Ennek épp az ellenkezője igaz. De megfelelő adatvédelmi szabályokra van szükség az adatcsere esetében. Úgy gondolom, hogy a javaslatok a minimum szabályoknak sem felelnek meg. Néhány példát említenék, számos kivételt említenek meg a szabályok alól, de nincsenek világos kritériumok, amelyek ezeket indokolnák. Például volt egy megfogalmazás, hogy ha teljes mértékben szükséges, vagy ha szigorú értelemben szükséges. Szerintem ez nem világos kritérium. Vagy pedig az olyan meghatározások, mint például illetékes hatóság, mi ez az illetékes hatóság? Egészen pontosan meg kell említenünk, hogy milyen intézményekről beszélünk. Tehát ezeket a témákat nagyon pontosan meg kell említeni, és szeretném hallani ezen kívül a közös felügyelőbizottság és az IDPS véleményét erről, még mielőtt tovább lépünk. Aztán pedig az is meglepett, hogy nem csupán személyes adatok továbbításáról van szó, hanem bizalmas dokumentumok továbbításáról is. És a javaslatban azt olvastam, hogy sokkal szigorúbbak a bizalmas dokumentumok továbbítására vonatkozó szabályok, mint a személyes adatok továbbítására vonatkozó szabályok, úgyhogy szerintem itt egyértelműen egyensúly hiány lépett fel. És ha megengedi elnök úr, még egy megjegyzésem lenne, amit talán egy kicsit mellékvágány, de van egy bekezdés, amely azt mondja, hogy az információ, amelyet egyértelműen egy harmadik ország nem emberi jogok megsértése során szerezte meg az adott adatot, akkor azt nem szabad felhasználni. A terrorizmus elleni küzdelem esetében ezt az elvet nagyon sokszor nem, nem veszik figyelembe, és a CIA tevékenységével kapcsolatos magyarázatokat még mindig várjuk, illetve egyes európai szolgálatok tevékenységére is magyarázatot várunk. Végezetül pedig azt hiszem hasznos lenne valamennyi jelentéstevő számára, hogy összeüljünk az árnyék jelentéstevőkkel, jelentéstevőkkel, nézzük meg, hogy hogyan tudunk gyorsan dolgozni. Minden esetre még egyszer szeretném a tanácsot felkérni arra, hogy gondolkozzon el a határidő meghosszabbításán decemberig. A tanácsnak is nagyon gyorsan kell akkor dolgoznia, de hát mi is ezt tesszük. Úgyhogy a polgárok érdekében szerintem a tanács is akár erőfeszítéseket tehetne. Köszönöm. Confidentiality. Bizalmas információk a Europol-a kapcsolatban. Kirkhope urat hallgatjuk meg ismét. Elnök úr, nagyon rövid leszek, hiszen csak megismételhetném azt, amit Sophie is már elmondott. Sajnos persze izó szabvány a minősített információ tekintetében nincs, van azonban a biztonsági szolgálatok tevékenységére vonatkozóan. A múltkor, illetve az imént vitatkoztunk ugye a laboratóriumokról, itt a szubjektivitás nagyon jelentős. Meg kell egyezzem, hogy általánosságban véve nagyon fontosnak tartom, hogy a bizalmas információkkal kapcsolatban legyenek szabályozások, de amit Szofi mondott, az egy picit pontatlan. Például a négyes cikkben egy új biztonsági bizottság létrehozásáról van szó, de kinek tartozik felelősséggel majd ez a bizottság? Erről is kell beszélnünk, illetve a biztonsági személyzet a Europolon belül, ugye a tízes cikkben azt olvashatjuk, hogy alapvető védelmi szintet kell érvényesíteni itt. Nos, választhatunk persze egy alapvető, illetve egy bővített védelmi szint között. Én személy szerint ez utóbbit választanám. Aztán ott van például az információ osztályozása. A információt szolgáltató tagállamok lennének illetékesek, nos rendben, de egyéb megfontolás érvényesül-e itt? Korlátozzuk a személyes adatok védelmét a Europol eh, esetében, de nem tudom, hogy ez ezen biztosítékok kielégítik-e az összes tagállamot. És aztán ott van egy másik kérdés is, amelyet szem előtt kell tartanunk. Ugye a Europolnak vannak stratégiai partnerei. Kérdés persze, hogy ezek mennyiben stratégiai partnerek, és ugye ide tartoznak Kolumbia, Oroszország, Törökország, és tárgyalások folynak Albániával, Bosznia-Hercegovinával, Moldovával, Szerbiával, Montenegroval és Ukrajnával. Ezen stratégiai partnerek vajon részesei lesznek ennek a megállapodásnak? Most nem tudom, hogy ez egy megfelelő, biztonságos megközelítése. Én szeretnék segíteni, szeretném, ha ez előre haladna, és örülök annak, hogy a bizalmasság tekintetében előre lépünk, de azt kell mondjam, hogy pillanatnyilag ez egy nagyon halvány, pontatlan folyamat, és nagy izgalommal várom a Szofival és másokkal való Strasburgi találkozót, ahol majd a részleteket is megvitatjuk. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen. Most pedig a Europol elemzési munkafájlokkal kapcsolatban Díaz de Mera úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is néhány általános megfontolást szeretnék megjegyezni. Ahogyan önök is tudják, főleg azok, akik itt voltak a legutóbbi törvényhozási ciklus során is. Én voltam az előadó azzal a határozata kapcsolatban, amely január 1-én lép hatályba. És nagyon elégedetlen vagyok, rendkívül elégedetlen vagyok azzal a válaszsal, amelyet a tanácstól kaptunk. Arra a javaslatra, amelyet az Európai Parlament készített. Hogy miért? Nos, azért, mert mi azt szerettük volna, hogy a parlament szerepe erősödjön, a parlamenti ellenőrző szerep erősödjön, amit viszont ezzel a határozattal kaptunk, az az, hogy visszaszorítják a parlament, illetve a parlament ellenőrzésének a szerepét. Tehát nem tudok egyetérteni a bizottsággal, amikor azt mondja, hogy a parlamenti ellenőrzés a költségvetésben már benne van, na de hát kérem szépen, ez már előtte is létezett. Az együtt döntés az összes költségvetési vonatkozó kérdésre kiterjed. Mi azt akartuk, és emlékezzenek erre, azt akartuk, hogy a parlamentet bevonják az igazgató kinevezésébe. Nem tudom, hogy erre emlékeznek-e, mert ez egy nagyon fontos kérdés. Mi sokkal több szerepet kívántunk a parlamentnek. Azonban ezt elintézték a határozat 48-as cikkével, amely szó szerint a következőt írják, írja. Azt írja, hogy a tanács elnöksége a felügyelő bizottság elnöksége megjelennek az Európai Parlament előtt, az Európai Parlament kérésére, hogy tájékoztatást adjanak az Európol vonatkozású kérdésekről, figyelembe véve a mérlegelési jogkört, illetve a bizalmassági kérdéseket. Tehát igazából ez semmit nem mond. Ez pusztán egy általános megfogalmazás, és sokkal kevesebb, mint az, ami a nemzeti parlamentekben történik. Ugyanis a nemzeti parlamentekben az állambiztonsági szervek megjelennek, és ezt teljesen szabadon teszik, ami itt nem mondható el. Tehát egyetértek Szofival és Timotival, amikor azt mondják, hogy miért ez a sietség, és miért ezt az ütemtervet követjük. Hiszen az Europol csomagot nem tudjuk olyan nyugodt körülmények között és részleteiben megvizsgálni, ahogyan arra szükség lenne. Én úgy gondolom, hogy itt megint csak arról van szó, hogy hagyjunk jóvá most határozatokat azért, hogy ezeket ne kelljen akkor jóvá hagynunk, amikor már hatályban lesz a Lisszaboni szerződés. Én támogatom ezt a találkozót, amit Szofi javasolt, azért, hogy az érintett személyek, az előadók, illetve az árnyék előadók együtt megvitassuk a részleteket, és jóváhagyhatunk egy olyan döntést, amely a Libe Bizottság konszenzus alapján megállapított jelentése lesz, és ezt nyugodt körülmények között kell tegyük. Tehát nem elégít ki ez egyáltalán. A tanács által adott magyarázat is rendkívül pontatlan volt, és semmit mondó, és ugyanígy nem nem vagyok elégedett a bizottság magyarázatával, amely ugye hangsúlyozza az Európai Parlament szerepét az Europol irányításában, hiszen ez már korábban is létezett. Ami pedig az én magam jelentését illeti, nem szeretném fárasztani önöket, mert nagyon sok mindent mondhatnék, de az igazság az, hogy úgy gondolom rendkívül fontos figyelembe venni a 14-es cikket ebben a határozatban, ugyanis ez az a cikk, amely kidolgozza ezt az állítólagos parlamenttel való konzultációt. Más lenne a helyzet persze, hogyha az döntés érvényesülne, de figyelembe kell vennünk az 59-es cikk 1-es bekezdését is, a B alpontot, hiszen ott van szó arról, hogy melyek az alkalmazandó szabályok az elemzési munkafájlokkal kapcsolatban, és nem szeretném húzni az időt, elnök úr, csak annyit jegyeznék még meg, hogy a javaslat tartalma általános elvekre vonatkozik, amelyek az adat cserét szabályozzák, az adatok típusára, határidőre, a harmadik felek bevonására, technikai vitákra, az adatok osztályozása során, tehát ez felettébb technikai jelentős vonatkozású. Viszont a lényeg nem ez, hanem a politikai dimenzió, amely érinti az adatok továbbítását, tárolását, felhasználását és elemzését. Aztán beszélünk ugye az elemzési munka fájlok felhasználásának szabályairól, amikor az elemzésről van szó, konzultációról, adatok továbbításáról egy kérelmező tagállamnak, azon szabályokról, amelyek az adatok tárolását szabályozzák a különböző adatfájlokra vonatkozóan, és ismét technikai kitételekről van szó az adatok feldolgozásával kapcsolatban. Tehát amely javaslat itt lóhalálában elénk került, ez az Europolra vonatkozik, és ugye az a cél, hogy az új ügynökség személyes adatokkal dolgozik majd, amelyek esetében az egyetlen cél azon bűncselekmények kivizsgálása, amelyek az Europol hatáskörébe tartoznak. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Diaz Temira úr. Most pedig végezetül a harmadik országokkal kapcsolatban Albrecht urat hallgatjuk meg. Köszönöm szépen, elnök úr. A többi jelentéstevő számára úgy látszik, hogy a tanácssal kapcsolatos eljárás egy alapvető problémát vet fel. Én nem látom annak szükségességét, hogy ezt ilyen gyorsan kellene jóvá hagynunk, ahogyan az a tervekben szerepel, és azt sem tartom szükségesnek, hogy ezt közvetlenül a Lisszaboni szerződés hatába lépése előtt tegyük meg. Hiszen a parlament bevonása többször szóba került, én azt gondolom, hogy miután a Lisszaboni szerződés hatályba lép, az Europol megállapodás, az Europol szerződés módosítása szempontjából az parlament szerepet kap majd. A különböző módosítások pedig amelyeket egy gyors folyamat során hajtanánk végre, ezt nem tartom igazából szükségesnek, ez egy rossz megközelítés, és úgy gondolom, hogy pontosan ebben a témában, amelynek én vagyok az előadója, nevezetesen, hogy mely harmadik államoknak továbbít az Europol adatokat, Pillanatnyilag azt hiszem, hogy van éppen elég egyéb problémánk, amelyről vitatkozhatunk. Arról például, hogy milyen feltételek mellett kell Európából más országokba, harmadik országokba adatokat továbbítani. Ott van például a SWIFT, amelynek esetében szerintem a tanács és a, biz, a bizottság nem tanúsít kellő bizalmat, éppen ezért az árnyékjelentéstevők és a jelentéstevők pontosan ezen kényes témában az Európolnál, ugye, illetve arról, hogy mennyi idő áll rendelkezésünkre a vitához. Kérdés, hogy elfogadjuk-e a tanács és a bizottság álláspontját, vagy pedig közösen megpróbáljuk vinni azt, hogy elhalasszuk ezt a folyamatot, illetve december utánra kerülj, után kerüljön erre sor. Én is ezt kérném, hiszen nem látom szükségesnek, hogy ezt most vigyük keresztül, és nem látom azt sem, hogy a bizottság, illetve a tanács megválaszolta volna a kérdéseket. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy akkor az összes előadó nagyon határozottan kifejtette a véleményét röviden. Kérdezem tehát, hogy ki az, aki még hozzá szeretne szólni Képviselők, igen. Álvaro úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szerettem volna megvárni, míg megadja a szót, nehogy véletlenül hozzászokjak ahhoz, hogy magamhoz ragadom a mikrofont. Miután ugye meghallgattuk azt, amit a kollégák elmondtak, azt hiszem, hogy van néhány kérdés, amely foglalkoztat, és ezek inkább alapvető elvi jellegűek. Miután több éve ebben a szakbizottságban dolgozom, egyfajta déjà vu érzésem van, hiszen nem ez az első alkalom, hogy panaszkodunk arról, hogy olyan gyorsasággal zajlanak az események, hogy feltesszük a kérdést magunkban, hogy vajon ez megfelelő-e így. Hatályba lép majd ugye a Lisszaboni szerződés, de hogy is mondjam, nem szeretném azt feltételezni, hogy bárki is szeretné megnehezíteni a dolgunkat, de tulajdonképpen erről van szó. Nem én vagyok, mondja a hozzászóló. De felmerül persze néhány kérdés, hogy mi történik az adatvédelmi kérdésekben az eddig megszokott gyakorlattal. Tehát, hogy kikérjük az adatvédelmi biztos véleményét. Vagy ott van a 29-es cikk bizottsága. Vannak szabályok, kötelező érvényű szabályok, és azt hiszem, hogy nem abból indulhat, nem indulhatunk ki abból, hogy ezeket figyelmen kívül hagyjuk vannak olyan kérdések is, amelyeket szélesebb környezetbe kell helyeznünk. Nem folytathatunk mindig elvi vitákat, hanem fel kell tenni azt a kérdést, hogyha az egészet tekintjük, hogy az utóbbi években hozott intézkedések a vita szempontjából fontosak-e? Ugye Coelho úr a információtechnológiai rendszerekről beszélt. Ott van a víz, a SZISZ rendszer, illetve a Juradak rendszer. Itt most egy olyan jelentésről van szó, amely során adott esetben a Europol hozzáférhet a Eurodac adatokhoz. Aztán ott van például a VÁM információs rendszer, amelyel én foglalkoztam. Az Europol azokhoz az adatokhoz is hozzáférhet. Nem tudom tehát, hogy a tanács és a bizottság, ahelyett, hogy több különböző szabályozást hoz, miért nem határozza meg egy Europol szabályzat értelmében, hogy milyen adatokról van szó, hiszen az nem lehetséges, hogy különböző jelentéseket készítünk, hanem egy következetes megközelítésre volna szükségünk. Ezt jobbnak tartanám, mint hogyha kis elaprózott jelentéseket készítenénk, mert ez a bizalmatlanságot is fokozza, hogyha különböző szétaprózott jelentések születnek. És amit még szinte, szintén meg kellene válaszolnunk, emlékszem arra, hogy a Eurodac illetve a Europol szerepe során, amikor arról vitatkoztunk, azt beszéltük, hogy a, arról beszéltünk, hogy a Europol sohasem férhet hozzá a Eurodac adatokhoz. Anélkül, hogy különösebb vitát folytatnánk, illetve sietünk, ezt a szabályt akkor hatályunk kívül helyezzük, felfüggesztjük, ez is egy sokkal egyszerűbb megoldás lenne, és itt ismét egy dejavű érzésem van. Jó lenne, hogyha vennénk magunknak a fáradtságot, az időt, hogy kellő vitát folytassunk a parlamentben. Szófi is megjegyezte, hogy mi nem ellenezzük az adatvédelmet, mindössze meg kell határoznunk, hogy ez milyen feltételek mellett történjen. És kérdés, hogy a parlamenttel hogyan bánnak, milyen szerepet kap. Minden egyes soros elnökség az elnöksége során természetesen szeretné keresztülvinni a szabályozásokat, de bennünket sem azért választottak meg, hogy itt malmozzunk és kávét ígyunk, hanem azért, hogy előbbre vigyük a dolgokat. És ugyanez vonatkozik arra is, amit az, ismét, amit az imént mondott a laboratóriumok akkreditációjával kapcsolatban. Ez itt is érvényesül. A jó törvényhozás időigényes. Nem lehet lóhalálában keresztülvinni a jogszabály tervezeteket, akkor ugyanis hibákba ütközünk, hiányosságok lépnek fel, és ez az eljárás egész egyszerűen nem megfelelő, így nem lehet dolgozni. És ismételten támogatom az összes jelentéstevőt, aki több időt kért, és hangsúlyozta, hogy valóban több időre van szükségünk. Tudom, hogy a konzultáció során igazából csak három hónap jut nekünk, de a tanács persze elég rugalmas ahhoz, hogy azt mondja, ha több időre van szükség, akkor több időt tud biztosítani. Én úgy gondolom, hogy a tízes cikk értelmében a megfelelő együttműködést így kellene kialakítani. Én személy szerint mindig ismétlem, hogy a megfelelő együttműködést én támogatom, szeretném is, de ez nem egy egyirányú utca. A tisztességes együttműködés csak kölcsönhatásban működik. Remélem, hogy ezt nem egy bírálatként értelmezi a tanács és a bizottság, de egyszer csak eljön az idő, amikor belefárad az ember abba, hogy, ismétel, hogy mindig ezt ismételgesse. Köszönöm szépen, elnök úr. A frakciónk részéről két jelentéstevő vesz majd részt, a jelent, két árnyék jelentéstevő vesz majd részt az előadókkal való vitában. Szeretnék néhány megjegyzést tenni, amikor azt mondta, hogy nagyon tömören fogalmaztak az előadók, az előttem szóló háromszor is említette, hogy dejavű érzése volt. Nos, az igazság az, hogy mi a bizottságban azok, akik nem foglalkoztak Europol szabályozásokkal, érdemes, ha tudják, hogy itt alapvetően az információ cseréről van szó. Ennek a szervezetnek az alapvető funkciója az, hogy kellő kapcsolatot létesítsen a partnerekkel. Ahogyan Sophie mondta, itt nem csak minősített információról szó, hiszen ez adott, de nagyon fontos, hogy ez megbízható információ legyen, hogy kellőképpen felvessük a küzdelmet a határon átnyúló bűnözéssel szemben. Erről van tehát szó, és hosszú ideig küzdöttünk, én is több Europol dossziéval foglalkoztam Diaz de Mera kollégával és másokkal, a parlamenti ellenőrzés minden felett kell, hogy álljon, és az adatvédelem a legfontosabb. Ha pedig erről van szó, akkor lehetetlenség ilyen definíciókkal folytatni, mint szigorúan szükséges, ahogyan azt ugye Szofi is említette, és lehetetlen, hogy ne definiáljuk azt, hogy mi egy illetékes hatóság. Diaz de Mera kollega nem akart a részletekbe bocsátkozni a munkafájlokról, de az, igazából, az igazság az, hogy az ördög a részletekben rejlik. És ezen munkafájlok nagyon hasznos információt tartalmaznak a bűnügyi tevékenységekről, és ez pontos információ kell, hogy legyen hiszen ebben rejlik a Europol munkája. Tehát ami bennünket illet, teljes mértékben egyetértek az előadókkal és az ő frusztrációjukkal, és valóban szándékunk, hogy komolyan együttműködjünk velünk, ahogyan azt a korábbi Europol dokumentumokkal is tettük. Az adatvédelem és a személyes adatok védelme esetében nagyon fontos a partnerek közti megfelelő kommunikáció és kapcsolat, hiszen erről van szó és a parlamentet tisztelettel kell kezelni, és megfelelő időt kell biztosítani számára. Thank you. Mrs. Papadopoulos. Köszönöm, Papadopoulos asszony. Mikrofon nélkül. Mikrofont, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is ugyanilyen hangnemben szólok hozzá, azt hiszem, hogy nagyon jó erőfeszítéseket tettek az előttem hozzászólók, és nagyon szorít minket az ütőterv. Igen, fontos ez a pont az európai állampolgárok számára, és teljesen egyetértek Albrecht úrral, mi szerint nem szabad, hogy nyomást gyakoroljanak ránk. Ami a Lisszaboni szerződés életbe lépését illeti, ezzel sok minden változik majd. Morelszír is mondta, hogy jó viszonyokra van szükségünk az Európai Unió és a stratégiai partnerek között. A harmadik országokkal már kialakult együttműködés az Európai Unióval, nagyon fontos, de ezzel kapcsolatban van egy aggodalmam. Én Ciprusról származom, és ahogy tudják, nincs kölcsönösség információ cserét illetően, például rendőrségi és igazságügyi ügyekben. Az Interpol megpróbál együtt működni a ciprusi hatóságokkal és Törökországgal is, mégis a kölcsönösség hivatalosan nem létezik. Szeretném elmondani, hogy a harmadik országok katalógusában az én országom egyike azoknak az országoknak, amely ellentétbe került egy másik országgal, ami szem, szerepel a listán, Törökországgal, és egyszerűen nem létezik együttműködés. Nem elég az, hogyha egy ország megpróbál barátságos lenni és kölcsönöséget kiépíteni, és a másik ország nem. Hogyha az Interpol ciprusi vagy törökországi ügyet illetően segítséget kér a török hatóságoktól, nem kapja meg. Ebben a témában több ülésen vettem részt, és kérem az önök segítségét, hogy Ciprus nem fog arra szavazni, hogy levegyük Törökországot a harmadik országok listájáról, azért, mert nem ismeri el Ciprust, és nem működik együtt Ciprusi köztársasággal. A többi országot illetően nincsen problémánk, támogatjuk az együttműködés fejlesztését, hiszen ezek az országok elismerték, hogy a Ciprusi köztársaság az Európai Unió egyik tagállama, és minden Európai Uniós elvet és szabályt követ, hiszen ez szolgálja minden egyes európai állampolgár érdekét. Köszönöm. Thank you. No other members? Köszönöm. Valaki, aki még szót szeretne kérni? Akkor ez a vita azt mutatja, hogy erősen ellenezzük a közös vita tartalmát, és hogy mennyire aggaszt minket az, hogy ennyire siettet minket az ütemterv. Úgyhogy jelöljünk egy időpontot a, az előadókkal és az árnyék előadókkal, tekintetbe véve, hogy a plenáris következő héten lesz Strasbourgban, hogy meglássuk, hogy az ütemtervet át lehet-e formálni, mert jelenleg a következő. A Libében a jelentéstervezet bemutatása november 4-e és 5-e, november 6-a módosító indítványok benyújtásának határideje délben, szavazása Lipében november 16, plenáris szavazás november 23-a, 26-a. De hogyha változtatnunk kell ezeken az időpontokon, akkor az előadó és az árnyék előadó üljenek össze, és döntsenek ez de vegyék figyelembe, hogy az Európol döntés január 1-én, 2010. január 1-én lép életbe. Annak érdekében, hogy lezárhassuk ezt a közös vitát, térjünk vissza, miután hallottuk a véleményeket, Intfeld kisasszonyhoz, asszonyhoz javítja ki a hozzászóló. Mielőtt a tanács válaszolna, szeretném tudni, hogy az IDPS-szel és a közös felügyeleti tanácssal kívánok-e konzultálni. Figyelembe véve az adatvédelmi hatóságok szakértelmét. Elnök úr, a tanácsnak meg kellene értenie, hogy a, parlamentári, a parlamentáris felülvizsgálat nem egy kellemetlenség, hanem legitimizálja a tanács döntéseit, és nem csupán formalitás. Elnök. Elnökség. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok a raportőrnek és másoknak. A tanács részéről sajnálatosnak tartom, hogy ilyen kis idő áll a rendelkezésünkre. És hogy az Európai Parlament ilyen későn kapta meg a dokumentumokat. Természetesen számunkra nagyon fontos, hogy mi a parlament véleménye, és figyelembe is vesszük. Biztosítom önöket, hogy a tanács is támogatja a tájékoztatás kölcsönösségét. De egy egyensúlyt próbálunk elérni. Az egyik képviselő mondta, hogy az Európolnak a célja az információcsere. Ezt természetesen biztonságos módon, demokratikus felügyelettel kell végrehajtani. A tanács részéről feljegyeztem az önök megjegyzéseit. Sajnos 2010. január 1-e a határidő az életbelépésre, ennek a tanácsi döntésnek az életbeléptetéséhez Figyelmesen meghallgattuk az önök által felvetetteket, és értjük az aggodalmaikat, hogy rövid az idő, és sajnálatosnak tartom én is. Köszönöm a szót. Köszönöm, bizottság, Avicsi asszony. Thank you very much, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék rámutatni a bizottság részéről, hogy figyelmesen követtük a hozzászólásokat, és figyelembe vesszük őket, mint mindig. Szeretném hangsúlyozni, hogy a bizottság a megerősített együttműködést az Európai Parlamenttel tiszteletben tartja, talán nem hangsúlyoztam eléggé, hogy amikor a parlamenti költségvetési ellenőrzési szerepről beszéltem, különösen az Európol feletti ellenőrzésről, akkor még nem zártuk le a folyamatot. Előreléptünk a korábbiakban tapasztaltakhoz. Köszönöm. Intfeld asszony. Elnézést, hogy megint magamhoz ragadom a szót, de nem kaptam választ a tanástól a kérdésem, kérdésemre. Az IDPS-szel és a közös felügyeleti tanácsal egyeztetnek? Nagyon nagyszerű, hogy az adatvédelmi elveket támogatják. Ez kellemes, de ez nem elég. Az elnök már mondta, hogy legyünk éles hangúak. És most már kezdtem azt gondolni, hogy a tanács csak mazohistákat küld ide a libébe, mert nekem már a... elegem van belőle, hogy mindig ilyen válaszokat kapok. Múlt héten a tanács azt mondta, hogy kicsit visszatartjuk az adatvédelemmel kapcsolatos munkát, mert várjuk a Lisszaboni szerződést. Tanács, adjanak már választ, hogy az Európollal kapcsolatban miért nem lépnek előre. Tehát választ követelek. Ki lehet terjeszteni a határidőt? Ha nem, miért nem adjanak józan választ? You see, this is parliament. <laughs> Elnök, ez a parlament. A végső szó a parlamenté és a képviselőké. Úgyhogy az előadókat kérem, erre úr. Köszönöm, elnök úr. Az utolsó szavam jelen pillanatban, hát nem is szeretnék agresszív lenni egyébként sem a tanácsal, sem a bizottsággal, de szeretnék leíró lenni. Tehát nem értek egyet azzal, hogy a tanács nem tudja módosítani a határidőket. Nagyon is tudja. És a módszereket is módosíthatja, ha akarja. Ami pedig a határidők módosítását illeti, ha szeretnénk folytatni ezt a dinamizmust, ezt egy kis parlament, egy konzultatív parlament dinamizmusát, akkor december lehetne a célpont. De ha egy együtt döntésben résztvevő parlamentről van szó, akkor a Lisszaboni szerződés pill- érvénybe lépésének pillanatáig kell várnunk, hogy elmondhassuk azt, amit szeretnénk, együttműködésben és a tanácssal való egyenlő szinten. Szerintem ez teljesen észszerű kérés. Mert ha nem így történik, akkor megint csak vernünk kell az asztalt, hogy legyen meg az döntési hatáskörünk, ugyanis az Europol nem egy kis téma, hanem nagyon is fontos. Ami pedig a módszereket illeti, talán addig is kihasználhatnánk az időt arra, hogy egy meghallgatást tegyünk, például legyen itt az Európai Adatvédelmi Biztos, tudjunk beszélni vele, és legyen itt az Europol igazgatója, illetve az igazgató tanács vezetője. Úgyhogy ezek lennének a megjegyzéseim a határidőket és a módszereket illetően. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Albrecht úr következik. Igen. Diaz de úrral egyetértek. Egy rövid kiegészítés. Úgy állították be, mintha 2000 tízig bele kellene egyeznünk ebbe az egyezménybe, mert akkor az ügynökség létrejön. Szerintem ez nem így van, nem szükséges. A múltban is úgy volt, hogy a harmadik államok jegyzéke a szerződés után született, akkor állította össze a tanács, úgyhogy szerintem nem köt minket a 2010. január 1 határidő. Nem látok okot arra, hogy ezt az eljárást kövessük. Szeretném, ha belátná a tanács, hogy a parlamentnek nagy fenntartásai vannak, megvárnánk a Lisszaboni szerződés, és januártól lépnénk tovább. Elnök, köszönöm. Kirkhope úr, van-e javaslata? Szerintem eleget hallottunk, elnök úr. Szerintem a tanács és a bizottság is megértette az álláspontunkat. Ők egyének, őket azért küldik, hogy tájékoztassanak bennünket. Nyilvánvalóvá tettük a fenntartásainkat, ahogy Intfeld asszony is mondta. Köszönöm. hallottuk az előadóktól is. Nem arról van szó, hogy újra vitázunk, de Morales úr, hozzá szeretne szólni? Igen. Elnök úr, nem akarom húzni az időt, de ahogy Dieztemera úr is mondta a meghallgatást, illetve egy stratégiát javasolt. Nagyon fontos azok számára, akik még nem látták soha, hogy az Európollal milyen nehéz foglalkozni. A közvetlen meghallgatás az egyik mondja, módja annak, ha meghívjuk az Európol igazgatóját, hogy beszámoltathassuk őt. Ezt a módszert szoktuk alkalmazni, legyenek ennek tudatában. Ezen kíván Szofit szeretném arra ösztönözni, hogy a parlamenti vizsgálatot mindig a kifinomult módján támogassa. So, I would... Akkor azt javasolnám, hogy zárjuk le ezt a témát. A parlament, ahogy már mondtam, parlament kell, hogy maradjon. Mindig a parlament lesz a saját eljárásainak és időbeosztásának ura. A javasolt stratégia szerint jövő héten Strasbourgban előadók és árnyék előadók átszervezhetik az ütemtervet, és néhány javaslatot, különösen Diaz úr javaslatait figyelembe vehetik. Azok az ellenvetések, amiket hallottam most, figyelmet kell, hogy kapjanak a tanástól és a bizottságtól, de biztos vagyok benne, hogy ebben egyetértenek. Ennyit szerettem volna most mondani, de természetesen visszajelzünk mindenkinek, a libetagoknak az üdemtervet illetve. De nyilvánvaló, hogy az időpontok változni fognak. Akkor tehát. Következő pont a napi rendi ponton. Most pedig Benova asszony, Monika Benova köztünk van, úgyhogy elérkezett az idő arra, hogy a hetes pontról essen szó, amely a büntető eljárások átadása. Ezt a kezdeményezést Svédország és Spanyolország nyújtotta be, mi szerint hozzunk létre közös szabályokat a büntetőjogok, büntető eljárások átadására a tagállamok között. A lényege az lenne, hogy a hatáskört átadhassa az egyik tagállam a másiknak az Európai Parlamentnek 2009. december 17-éig véleményt kell összeállítania észben tartva, hogy mennyire fontos ez, és hogy ez még mindig a harmadik pillérbe tartozik, illetve, hogy erre kihathat a Lisszaboni szerződés életbe lépése, kérem vegyék ezt figyelembe. Most pedig megadom a szót Monika Benovának. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A határozat, a keret határozatnak az a fő célja, hogy közös jogi keretrendszert állítson fel a büntetőeljárások átadására vonatkozóan a tagállamok között és ezt úgy tegye, hogy növelje ezen eljárások hatékonyságát. Jelen pillanatban az eljárások átadása, a büntetőeljárások átadását számos jogi eszköz irányítja, az egyik legfontosabb például az Európa Tanács egyezménye ugyanebben a témában. Azonban ezt az egyezményt nem ratifikálta valamennyi EU tagállam, ez pedig komoly problémákhoz vezethet. Jelen pillanatban nem lehetséges a büntetőeljárásokat átadni egyes tagállamoknak, erre egyáltalán nincs lehetőség. Az új jogi eszköz azonban egy teljes körű, megvalósítható eszköz biztosítana valamennyi tagállam számára, amint azt a jelenleg folyó vita keretében felülvizsgálják. A vita keretében, amely a munkacsoportban folyik. A javasla, javasolt keret határozaton belül van egy eljárás javaslat az átadásokra vonatkozóan, mégpedig egy átadás kérelmezési formanyomtatvány formájában, ezt pedig előzetes konzultációra is lehet kérni. Az eljárásban résztvevők számára ez különösen fontos, hogy tájékoztassák őket az átadásra vonatkozó kérelemről. Közvetlen kapcsolat kell fennálljon a bírósági hatóságok között, ez ennek az alapköve, ennek a javaslatnak. Következésképpen az eljárást lefolytató tagállam felkérhet bármely más tagállamot, hogy egy büntetőjogi eljárásban a gyanúsított ellen eljárást átadást kérjen. A kérdés, hogy a kerethatározat ötös cikke alapján teszi ezt meg, vagy a nemzeti jogszabályoknak megfelelően. Az ötös cikk előírja, hogy a fogadó hatóság döntsön arról, hogy elfogadja ezt a kérést, vagy sem. A javasolt intézkedések célja az, hogy az eljárásokat lokalizálja oly módon, hogy a büntetőjogi eljárások céljainak megfeleljen. Ez a jogalkotási javaslat egy közös jogi keretrendszert állít fel a tagállamok közötti büntetőeljárás átadásra vonatkozóan, ez pedig az eljárások hatékonyságát segíti elő, és az igazságszolgáltatás ügyét képviseli oly módon, hogy közös szabályokat állapít meg, arra vonatkozóan, hogy ha megkezdtek egy eljárást egy tagállamban, akkor hogyan lehet azt az eljárást továbbítani egy másik tagállamban. Ezeket a célokat a tagállamok egyedül eljárva nem tudják teljesíteni. Ha ezt az eszközt a jövőben használni kívánjuk, a tagállamok még akkor is megtartják teljes körű prerogatíváikat. Jelen pillanatban nincsen egységes eljárás az együttműködésre vonatkozóan a tagállamok között. Ez a határozat, amelyről most beszélek, nagyon pozitív eljárás lesz, nagyon pozitív változás lesz a rendvédelmi és bírósági együttműködés szempontjából. Azt hiszem, hogy ez a, biz- ez a javaslat tehát a szubszidiaritás elvének is megfelel, ezen kívül pedig az arányosság elvét is tiszteletben tartja, hiszen korlátozódik, mégpedig a szükséges minimumra, hogy európai szinten a céljait teljesíteni tudja. És elnök úr, hogyha megengedi, akkor néhány szót szólnék az ütemtervről is. Eredetileg kérvényeztem, hogy a módosítások határidejét változtassák meg. Jelentésemet november 4-én, 5-én fogom előterjeszteni, és azt szeretném, hogyha a módosítások határidejét november 6-áról november 13-ára tegyék át, egyéb esetben a képviselőknek csak két napjuk lesz a jelentés beterjesztése és a módosítások határideje között. Ez azonban azt jelenteni, hogy a szakbizottságban december 1-én másodikán szavazhatnánk, és a decemberi plenárisba, plenáris elé kerülhetne már ez a téma. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Akkor tehát az ütemtervre vonatkozó javaslat elhangzott, most akkor a svéd elnökség képviselője következik Valentine úr. Köszönöm szépen, elnök úr! A jelentéstevő nagyon átfogóan írta le ezt a határozat tervezetet, úgyhogy ezeket a pontokat én nem fogom elismételni, hanem inkább pontosítanék. Először is nincsen közös megállapodására vonatkozóan, ugyanis különböző eszközöket használunk az egyes tagállamokban, kétoldalú megállapodásokat, úgyhogy azt szeretnénk, hogyha közös szabályok alakulnának ki, ezek ugyanis, ez ugyanis pozitív lenne valamennyi tagállam számára. Azonban ne felejtsük el, hogy a nulláról kell indulnunk. A tagállamok nem rendelkeztek ilyen eszközzel korábban, és arra is emlékeztetnék, hogy a tagállamok közötti együttműködésben az eljárások átadásának az a célja, hogy hatékonyabb bírósági eljárások valósuljanak meg tulajdonképpen ez az egésznek a lényege. Tehát, hogyha egy hatóság a másik tagállamban jobban működik, mint ahol eredetileg megkezdték az eljárást, akkor ez az eszköz a hatóságok számára segítséget nyújt, hogy ezt megtegyék. Ahogyan a jelentéstevő is elmondta, megpróbálunk egy keretet adni, egy struktúrát adni ennek az együttműködésnek. A eurojust való együttműködésben, illetve a bírósági hálózattal való együttműködésben, és persze határidőket is fogunk szabni, ezek végül is már részletkérdések. De mi lesz ennek az egésznek a hatása? A legnehezebb téma, amelyet az előadó is említett, ez az ötös cikk a kerethatározatban, ugyanis valóban fennáll az a helyzet, hogy ha még úgy is döntünk, hogy hatékonyabb lenne az eljárás átadása, talán a befogadó hatóság saját nemzeti jogszabályainak megfelelően nem az illetékes hatóság. Úgyhogy ezt az illetékességet igyekszünk megteremteni az eszközzel. És amikor ezt megtesszük, akkor tulajdonképpen alapvető büntetőjogi kérdésekkel foglalkozunk. Ezeket még mindig pontosítjuk a tagállamokkal. Az elnökség nagy reményeket fűz ahhoz, hogy a tagállamokkal megoldásra jutunk, de egyelőre ez eléggé kemény diónak tűnik. Nagyon sok tagállamban ugyanis kérdések merülnek fel, nehézségeket tapasztalnak, de azt hiszem, hogy egy általános szándékot láthatunk a tagállamok között, és főként a tanácson belül, hogy megoldjuk ezt a helyzetet. Mi a tanács részéről úgy véljük, hogy ez olyan eszköz, amelyel kapcsolatban a tagállamok meg tudnak állapodni. Elnök, köszönöm szépen! Most akkor a bizottság részéről Éva Zamarian következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden fogok szólni, ugyanis amit szerettem volna elmondani, az már elhangzott a jelentéstevő által. Az Európai Bizottság üdvözli a jelentéstevő első előadását. A bizottság teljes mértékben támogatja ennek a javaslatnak a célját, ahogyan ez már kétszer elhangzott ebben a vitában van azonban még egy hiányzó jogszabálydarab a büntetőjogi együttműködés terén. Egyelőre nincsen még közös szabályrendszer a büntető eljárások átadására vonatkozóan az Európai Unión belül. Egy tanulmányt vég, végzett a Brüsszeli Szabad Egyetem 2008-ban, és ez a tanulmány is azt mutatta, hogy alapvető fontosságú közös eszközzel rendelkezni a büntető eljárások átadására vonatkozóan. Természetesen a bizottság támogatja ezt a kezdeményezést, de azon feltétel mellett, hogy olyan eredményt érünk el, amely magas szintű lesz. Tehát, hogy legyenek olyan szabályok, amelyek jól szabályozzák a tagállamok közötti kapcsolatokat. Azt reméljük, hogy ez még mindig lehetséges, hogy megoldásra jussunk, amely elfogadható valamennyi tagállam számára. És így módon az igazságszolgáltatás és a büntetőjogi együttműködés elősegítését megvalósíthatjuk. Köszönöm szépen! Köszönöm, mondja az elnök, akkor most Hozzá lehet szólni, képviselők is megtehetik hozzászólásaikat. Először is Renate Weber következik. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Én vagyok az árnyék jelentéstevő az ALDE részéről, ennél a javaslatnál, és őszintén szólva az az érzésem, hogy szürkületi zónába kerültem, ugyanis emlékszem rá, amikor az előző ciklusban számos javaslatról vitáztunk, hogy a tanács és a bizottság képviselői nagyon kemények voltak, és védték azt, amit elénk terjesztettek. Azonban most meg olyan szavakat hallottam, hogy szükség van magas szintű szabályokra. Hát kérem ezt akkor fordítsák le olyan nyelvre, amit én is érthetek. Szabályozni a tagállamok közötti együttműködést. Kérjük a képviselőtől kapcsolja ki a telefonját. Nem értem tehát, hogy teljes mértékben figyelmen kívül hagyják a parlamentet? Talán, ahogyan az álláspontját, álláspontjukat védik, akkor talán azt látom, hogy talán egyszerűen zavarban vannak de a parlamentnek az a feladata, hogy nagyon rövid időn belül véleménnyel álljon elő, még mielőtt a Lisszaboni szerződés érvénybe lép. Ahogyan kollégám Álvaro úr említette, dejavű érzésem van. A jelentéstevő egy olyan szövegen dolgozik, amely valószínűleg, nem is valószínűleg, biztosan akkorra, amikorra beterjeszti a jelentését, már nem lesz ugyanaz, meg fogják azt változtatni. És ez egyszerűen nem korrekt. Ugyanezt csinálták a parlamenttel, a joghatósági konfliktusok esetében. Jó lehet, nincsen kapcsolat a két javaslat között. És egyértelműen nem veszik figyelembe, amit a parlament említett jelentésében, az a joghatósági konfliktusok témájában. Hogyha érdekelte volna önöket, akkor a 8-as, 9-es cikket legalább megváltoztatták volna az áldozatok jogairól, illetve a gyanúsított tájékoztatáshoz való jogáról. Tehát a kérdésem ez esetben az, hogy a tanács meg tudnám mondani, hogy az ötös cikken kívül hány olyan cikk van, amelyről még tárgyalnak, illetve amelyeket valószínűleg meg fogta, meg fognak változtatni, hogy legalább elképzelésünk legyen arról, hogy mi fog történni. És hogy mikor kapjuk meg a végleges szöveget. Össze tudják egyeztetni ezt a parlament ütemtervével. Ugyanis ha ez nem így van, akkor a kérdés az, hogy egyáltalán minek ülünk itt. Hát hányszor kell bebizonyítanunk, hogy jó hiszeműen dolgozunk, elvégezzük a munkánkat, és a végén megint csak az az érzésünk, hogy teljesen mindegy, mit csinálunk, a tanácsot nem érdekli, mert saját ütemterve van, és figyelmen kívül hagyja teljesen a parlamentet. Eu sunt raportor uh, din partea grupului EPP pe această decizie. Köszönöm szépen, én vagyok a néppárt jelentéstevője, ezen kerethatározattal kapcsolatban én is egyetértek Weber asszony aggájaival kapcsolatban a jelenlegi szöveg tekintetében, ugyanis úgy tűnik, hogy ez nem a végleges szöveg, és ez természetesen nem túl kellemes. Nem túl kellemes ilyen helyzetben találkoznunk, hogy a parlament ilyen helyzetbe találja magát és úgy látom, hogy ez nem az első eset. A jelentéstevő eléggé részletes előadást tartott, úgyhogy most én magam nem fogom ezt megtenni, jól lehet, én, felkész, én készítettem elő többek között ezt a kerethatározatot. Néhány megjegyzésem lenne az első eszmecsere keretében. Szeretném az elnökség és a tanács véleményét hallgatni ezekről a problémákról. A négyes cikkben az illetékes hatóságok megnevezése szerepel. Úgy gondolom, hogy a tagállamok nevezik ki, nevezik meg ezeket a hatóságokat, és ezeknek a hatóságoknak egyenlő hatáskörökkel kell rendelkezniük a bírói hatóságokkal aztán, ahogyan Weber asszony is említette, nagyon aggaszt az a tény, hogy kötelező az információ. Ugyanis, ha szükséges, van egy kötelezettség arra vonatkozóan, hogy a vádlottat tájékoztassák. Szeretném tudni, hogy mi a véleménye az elnökségnek és a bizottságnak erről a két aspektusról. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy az elnök Wikström képviselő. Köszönöm szépen, meghallgattuk most az előadót, illetve a tanács képviselőjét is. Ez egy olyan eszköz, amely a megfelelő jogi alkalmazás célját szolgálja. Ez rendben is van, de azt hiszem, hogy itt igazából a vádlott, a gyanúsított jogainak védelme, ez pedig itt más megvilágításba kerül. Ha valakit szabadságától megfosztottak, vád alá helyezték, egy súlyos bűncselekmény elkövetésével vádolták, akkor az emberi jogok szempontjából minimális szabványokra van szükségünk. Most még nincs előttünk egy szövegtervezet, talán számíthatunk arra, hogy a szöveg majd pozitív kicsengésű lesz. Én azonban attól tartok, hogy ez talán nem így lesz, és szeretném biztosítani, hogy a dokumentumba beépítjük a javaslatot, egyértelműen fogalmazunk, a minimális követelményekről, illetve a minimális szabványokról, hogy a gyanúsított jogait érvényesítsük, akkor, hogyha egy adott országból egy másik országba továbbítjuk az eljárást. És ahogyan az előadó azt megjegyezte, egyértelmű, hogy minden országba, bármely országba átadhatjuk az eljárást, éppen ezért közös szabványokra van szükségünk. Számomra azonban én eléggé rövid ideje foglalkozom ezzel a kérdéskörrel, szeretnék arra utalni, amit Weber asszony is mondott. Tulajdonképpen mindegy, hogy valaki régóta van itt vagy sem. Támogatjuk ezt a szöveget, mert egyértelmű kell, hogy legyen, nem szabad, hogy a nyelvezet félreérthető legyen, olyan, hogy az ember ne ismeri fel a mögötte meghúzódó szándékot. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy ezt egy nagyon fontos kérdésnek tartom. Úgy gondolom, hogy képesek kell, hogy legyünk arra, hogy egy másik országba továbbíthassuk az eljárást, de az egyén, a gyanúsított személy jogait nem szabad, hogy elfelejtsük. És hangsúlyoznunk kell a szövegben, hogy alapvető jogok illetik meg ezt a személyt. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Nincs egyéb kérdés? Nincs egyéb hozzászólás? Nem csak kérdések, különböző felvetések hangoztak el, hanem különböző kérdések is a tanácshoz, kételyek, tehát talán jó lenne, hogyha visszatérnénk a tanácshoz, Valentine úrhoz, hogy megválaszolja az elhangzott felvetéseket, főleg Antonescu asszony jelentését, illetve kérdését. Köszönöm szépen. Megpróbálok minél jobban kitérni a részletekre. A következőket mondhatom. Történtek módosítások nagy vonalakban azóta, hogy a nyár elején előterjesztettük a javaslatot, méghozzá a hatályos jog értelmében. Láttam a szövegben számos módosítást az eredeti változathoz képest, és a tagállamok többsége egyetért. Ahogyan az elhangzott, a komoly problémát ugye az ötös cikk veti fel. Főleg a négyes cikkel kapcsolatos kérdések, hogy mely az illetékes hatóság, mely az illetékes szerv az együttműködés szempontjából. Nos, ahogyan az lenni szokott, amikor az együttműködésről beszélünk a büntetőjogi területen, a tagállamok közti együttműködésről, különbözőek a rendszerek, méghozzá nagyon is eltérőek. Egyes tagállamokban az illetékesség nagy része az ügyészséget illeti meg, a bíróságokat, máshol azonban a rendőri szerveké az illetékesség. És a soros elnökségként úgy gondoltuk, hogy a tagállami sajátosságokat figyelembe kell vennünk, máskülönben a tagállamok nem fognak tudni megállapodni. Éppen ezért megállapodtunk abban, hogy kivételesen más hatóságokat is bevonhatunk a bíróságokon kívül, illetve egyéb igazságügyi szerveken kívül. Ami pedig a vádlottat illeti illetve a sértettet. Az eredeti fogalmazás lehet, hogy általános kicsengésű, de aztán erősítettük a szöveget, módosítottunk ezen, és a tagállamok sokkal komolyabb kötelezettséggel rendelkeznek, tájékoztatniuk kell a vádlottat, de ugyanígy az áldozatot is. És hangsúlyoznám még egyszer, hogy ez egy olyan kérdés, amely nagyon fontos a tagállamok számára nem szabad egy abszolút kötelezettséget, tájékoztatási kötelezettséget megszabni, mert ezáltal az egész utolagos nyomozást veszélybe sodorhatjuk, már pedig ezt az árat a tagállamok nem szeretnék megfizetni. Hogyha ez egy abszolút kötelezettség lesz, akkor a tagállamok nem fognak élni ezzel az eszközzel. Erre is tekintettel kell lennünk tehát, amikor erről a kérdésről beszélünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Benyova asszony következik, és kérem, hogy tájékoztassa a képviselőket az ütemtervről is, ami a módosítások előterjesztését illeti, illetve a bizottság, valamint a plenárison való szavazást. Köszönöm szépen. Szeretnék a kollégáknak, Weber kollégának és másoknak köszönetet mondani a hozzászólásaikért. Mindannyian tudjuk, hogy itt miről is van szó, és azt is tudjuk, hogy hol húzódnak meg a valós problémák. A kisebb problémákat lehet, hogy megoldhatjuk azáltal, hogy a tanács képviselőjével jobb kommunikációba bocsátkozunk és így megvitathatjuk a vitatott kérdéseket. A nagyobb problémákat pedig úgy lehet megoldani, hogy elgondolkozunk azon, illetve megfontoljuk, hogy talán több időre van szükségünk. Természetesen nagyon örülök majd, hogyha néhány napon belül találkozom az árnyékjelentéstevőkkel, és az ő javaslataikat is beépíthetjük a jelentésbe. Az elnökség említett különböző országokat, főleg Németországban és az Egyesült Királyságban vannak problémák. Ugyanakkor úgy vélem, hogy ezek megoldható problémák, pusztán több időre van szükségünk, és jó szándékra, akaratra, és természetesen arra, hogy az összes érintett fél aktívan részt vegyen ebben a folyamatban. Tehát arra számítok a tanács és a bizottság részéről, hogy aktívan részt vesznek majd a munkában. Köszönöm. Rendben. Akkor minden egyértelmű. Remélhetőleg nincs egyéb észrevétel. Akkor folytatjuk. Áttérünk a 9-es, illetve a 10-es napirendi pontra. Itt is egy közös vitát tartunk. Mindkét napirendi pont a Schengeni információs rendszerre vonatkozik, illetve a huzamos tartózkodásra jogosító vízumokkal rendelkező személyek szabad mozgásáról. Az első jelentés a figyelmeztető jelzésekre vonatkozik. A bizottság javaslatról tartunk egy első eszmecserét. Ez eh, egy olyan csomag, amely két javaslatból áll. Ezek közül az egyik az együttdöntési eljárás hatáskörébe tartozik. Először is megadjuk a szót a bizottságnak. Azt követően pedig a svéd tanács elnökségét hallgatjuk meg, és utána térünk át kolyó úr ismertetésére. Először is a bizottság részéről de Kaster úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A két javaslat megvilágításához először is néhány alapelvet kell emlékezetünkbe idézni, amelyek a Schengeni térségre vonatkoznak, a belső határok nélküli Schengeni térségre. Ami a szabadságot illeti a Schengeni rendszerben, az alkalmazott elv az, hogy a harmadik országok állampolgárai, akik jogszerűen tartózkodnak egy Schengeni tagállam területén, jogosultak arra, hogy egy másik Schengeni tagországba menjenek egy olyan dokumentummal, amely az első tagállamban tartózkodásra jogosítja fel őket. Ha valaki egy Schengeni vízummal rendelkezik, amelyet egy Schengeni tagállam állított ki, szabadon tartózkodhat a Schengeni térség bármely országában, azért, mert ezt a vízumot a többi Schengeni térséghez tartozó tagállam is elismeri. A Schengeni jogagyak tartalmazza a tartózkodási engedély, illetve a vízum közti egyenlőséget, ami azt jelenti, hogy egy tartózkodási engedély birtokosa az útlevelével, illetve ezzel a tartózkodási engedéllyel szabadon mozoghat az egész Schengeni térségben. Itt rövid tartózkodási időről van szó a különböző Schengeni tagállamokban. Ez tehát egy jogi szempontból eléggé egyértelmű helyzet, viszont a gyakorlatban sajnálatos módon komoly problémák jelentkeztek. Ugyanis ez az alapelv ezt nem tartják tiszteletben, és ezt szeretném megvilágítani. Jó néhány tagállamban a tartózkodási engedélyet nem adják ki a, a konzulátusokon, húzamosabb tartózkodásra jogosító úgynevezett D-vízumot állítanak ki, és általában a helyzet az, hogy ez a D-vízum, amely húzamosabb tartózkodásra jogosít, ezt helyettesítik, miután az ember megérkezett a tagállamba. Tehát ezt egy tartózkodási engedéllyel helyettesítik. Az utóbbi évek során sajnos előállt egy olyan helyzet, amelyben jó néhány tagállam számára nem sikerült kellő időn belül kiállítani ezt az engedélyt. Egyes tagállamokban bizonyos külföldi személyeknél nem állítottak ki ilyen engedélyt. Egyes kategóriák esetében egy évre jön az illető személy az Európai Unió területére. Itt nagyon sok emberről van szó, nem néhány ezer polgárról, hanem több tízezer ember, ezáltal akadályba ütközik abban a tagállamban, ahol ezt a D vízumot kiállították. Ez nem egy tartózkodási engedély, ez egyfajta vízum, amely nem teszi lehetővé az illető személy számára a szabad mozgást. Tehát itt olyan külföldiekről van szó, akik jogszerűen tartózkodnak egy Schengeni tagállam területén, de a közigazgatási problémákból adódóan nem mozoghatnak szabadon. Ez tehát egy olyan probléma, amely évek óta fennáll, és a Schengeni joganyag módosult annak érdekében, hogy megoldást találjunk erre a kérdésre. Ezért született az úgynevezett D plusz C vízum, amely húzamosabb tartózkodásra jogosít, ugyanakkor rövidtávú tartózkodásra jogosító vízumként értelmezik, kölcsönösen elismerik a tagállamok, és ezáltal biztosítják a szabad mozgást a Schengeni tagállamokban. De a C-típusú vízum pusztán a tartózkodás első három hónapjára vonatkozott. Az imént említettem, hogy hat hónap alatt egyes tagállamokban nem sikerül a D-típusú vízum tartózkodás engedélye való helyettesítése, tehát a D plusz C megoldás csak az első három hónapra biztosítja a szabad mozgást, ezt követően pedig az illető személyek ismét nehézségekbe ütköztek. Ez tehát magyarázza azt is, hogy a D plusz C típusú vízumot miért módosítottuk, vagy hogy pontosabban fogalmazzak, a gyakorlatban ezt a vízumkódex hatályba lépése után módosítjuk, amelyet ugye a közelmúltban hagyott jóvá a tanács és a bizottság. Tehát áprilisig ezt a problémát meg kellene tudnunk oldani. Egy új megoldásra van szükségünk majd. Hogy mi lenne a legjobb megoldás, arra kötelezhetnénk a tagállamokat, hogy egy tartózkodási engedélyt állítsanak ki, és a D-típusú vízumot egy tartózkodási engedélyé változtassák néhány héttel azt követően, hogy az illető megérkezett a tagállamba. Ez lenne a tökéletes megoldás. Sajnos azonban ez nem realisztikus. És a bizottság javaslata, ezt a javaslatot februárban terjesztettünk elő, ez nem egy tökéletes megoldás, de úgy gondoljuk, hogy a gyakorlatban mégiscsak hozzájárulhat ahhoz, hogy megoldjuk azon problémákat, amelyek számos külföldi polgárt érintenek. Olyan személyeket, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállamban. Ezen javaslat értelmében a D-típusú, tagálla, a D-típusú vízumot kiállítja a tagállam, miután végrehajtotta a szükséges ellenőrzéseket a tartózkodási engedélyre vonatkozóan. Tehát ez egy komoly ellenőrzés, és a többi tagállam ezt egy vízumként elismeri. Ez tehát egyenértékű egy vízummal, és ez a két javaslat tulajdonképpen arra törekszik, hogy a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum egyenértékű legyen a tartózkodási engedéllyel, és ezáltal biztosíthassuk a személyek szabad mozgását. Tehát az alapelv az, hogy egy külföldi állampolgár egy tartózkodás engedéllyel szabadon mozoghat, akkor is megteheti majd ezt, hogyha sikerül ezen javaslatokat elfogadtatni a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal. A Schengeni joganyag értelmében a szabad mozgás akkor is érvényesül, hogyha a D-típusú vízum birtokában van az illető. A Schengen információs rendszer alkalmazásával végrehajtjuk a szükséges ellenőrzéseket, még mielőtt kiállítanák a dokumentumot, még mielőtt az illető megkapná a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumot. Tehát igazából nem találunk ki új szabályozást, hanem a tartózkodási engedélyt és a D-típusú vízumot egyenértékűvé minősítjük. Két javaslatot kellett előterjesztenünk, azért, mert manapság a jogalap eltérő. Vannak kérdések, amelyek már az együttdöntés alá tartoznak, más kérdések pedig, például ami a jogszerű bevándorlásra vonatkozik, a tanácsban itt egyhangú döntéshozatarról van szó, miután a tanács konzultált a parlamenttel. Azonban az együttdöntési eljárás bizonyos kérdésekre már vonatkozik. És végezetül, elnök úr, remélem, hogy ezt a szöveget sikerül jövő év áprilisáig elfogadni, ugyanis az első megoldás a D plusz C vízum, ez akkor már nem lesz alkalmazható. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. És most a svéd elnökséget hallgatjuk meg, Lindblad asszony. Ha itt van, parancsoljon. A svéd elnökségé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a svéd elnökséget illeti, itt nagyon fontos kérdésekről van szó. Mi pozitívan viszonyulunk a két bizottsági javaslathoz, hiszen itt a személyek szabad mozgásáról van szó, olyan személyekről, akik jogszerűen tartózkodnak az Unióban. Van egy határidő is, nevezetesen a vízumkódexre vonatkozó szabályozás elfogadása. Ha ezt nem tartjuk be, akkor egy nehéz helyzet állhat elő azon személyekre vonatkozóan, akik hosszú távú tartózkodási engedélye rendelkeznek. A svéd elnökség tisztában van azzal, hogy a parlamenti ciklus kezdetén tették fel ezt a fontos kérdést. Számunkra a parlamenttel a szoros együttműködés rendkívül fontos és a svéd elnökség reméli, hogy a tanács a tervezet kidolgozása során messze menleg együtt tud működni a parlamenttel, míg az ősz során. A tervezet már a munkacsoportok napirendjén szerepel, több alkalommal ott már megvitatták ezt. Most azonban a tanács a parlament állásfoglalását várja. És nagy izgalommal várjuk a parlament álláspontját ebben a nagyon fontos kérdésben. Köszönöm. Thank you. Now we... Köszönöm szépen. Most pedig az előadója szó, Koejo úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Miről is beszélünk itt? egy olyan fiatalról, aki mondjuk más tartózkodásra jogosító vízumot kap, hogy Belgiumban folytathasson tanulmányokat, ez lenne a D-vízum, és ahogy a bizottság képviselője mondta, itt kell maradni a Belgiumban, nem mehet át Hollandiába, hogy elmenjen egy könyvtárba, amely fontos lenne a doktori munkája szempontjából, vagy nem mehet át rövid időre nyaralni, mert nincs joga arra, hogy szabadon mozogjon. Azért, mert a D vízumot nem váltották át tartózkodási engedélyre. Vannak olyan tagállamok, amelyek ezt megteszik, és vannak olyanok, amelyek nem. De nem tudjuk rákényszeríteni a tagállamokat, hogy ezt megtegyék. Kívánatos lenne ugyan, de nincs lehetőségünk arra, hogy kényszerítsük erre a tagállamokat. Van egy átmeneti időszak, ez jövő évben jár le, részleges megoldást sikerült találnunk. Ez az úgynevezett C és D vízum. Az első három hónapban korlátozza a mozgásszabadságot, de csak aztán is részlegesen oldja fel, tehát részleges megoldást jelent. Jó lenne, hogyha a DC vízum egyáltalán megszűnne vagy most teszünk valamit, vagy több tízezer külföldi állampolgár, akik legálisan tartózkodnak az Európai Unió területén, nem kap lehetőséget arra, hogy szabadon utazhasson az EU területén belül. Ez egyébként a tagállamoknak is problémát jelent. Ez a vízum ezt a vízumot harmadik államokba tartozó állampolgároknak adják ki, akiknek egyébként nem is szabadna, hogy jogot kapjanak, hogy beutazzanak az Európai Unióba, tehát ez biztonsági kérdés is. A bizottság józan javaslatokat tett, és a mi döntési körünkbe is tartoznak, és hozzájárulhatnak ahhoz, hogy csökkentsük a jelenlegi problémát. Értem a svéd elnökség kérdését, hogy minél gyorsabban hozzunk döntést. Egyébként, ha most ezt nem tesszük meg, akkor áprilistől kezdve nem tudjuk, hogy mit kezdjünk ezekkel a személyekkel. Tehát a bizottság javaslatai nagyon észszerűek, vagy egy másik megoldás, amivel feloldhatnánk a problémát. Nem, tudom, nem tudok más megoldást elképzelni mégse, tehát az árnyék előadó talán egy ülést szervezhetne, hogy egy közös eszmecserét folytassunk arról, hogy a húzalmas tartózkodásra jogosító vízumok problémáját hogyan lehetne megoldani, anélkül, hogy a Schengeni térség biztonságát veszélyeztetnénk. Ha nem sikerül ezt megoldanunk, akkor a személyek szabad mozgásjogát korlátozunk és megsértjük, és panaszokat fogunk kapni ezt illetően. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig Inkevicsi úte asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én árnyékelőadó vagyok ebben a témában, és a szociáldemokratákat képviselem. Azoknak a személyeknek a szabad mozgásáról szeretnék beszélni, akik rendelkeznek ilyen vízummal. A tapasztalat azt mutatja, hogy támogatnunk kell a bizottság javaslatát, mi szerint oldjuk meg most a problémát. Több tízezer olyan ember, akik jogosan tartózkodnak egy tagállamban, bizonyos korlátozások alá esik. Ahogy a raportőr is mondta, vannak olyan egyének, akik nem folytathatják megfelelően tanulmányukat, vagy nem utazhatnak turistaként a szomszédos államba. Vannak más korlátozások is, néha nem térhetnek vissza az anyaországukba, mert a vízumok csak egy bizonyos számú utazást tesz lehetővé. Ezeknek az egyéneknek húzamos tartózkodásra jogosító vízumuk van, de nem tudták, vagy nem akarták kicserélni tartózkodási engedélyre. Nem tudom miért, vannak olyan tagállamok, amelyek nem hajlandók kiadni tartózkodási engedélyt. Amennyire én tudom, néhány tagállam nem hajlandó kérni D plusz C vízumot. Ez azt jelenti, hogy a parlament együttműködve az elnökséggel és a bizottsággal jó megoldást kell, hogy találjon. Én támogatnám, hogy legyen egy hozzámos tartózkodásra jogosító vízum, és tegyünk egyenlőségjelet e közé és a tartózkodási engedély közé. Ez elfogadható megoldás lenne. De akkor is sok kérdés felmerül. A raportőr is említette. Meg lehet, hogy néhány ilyen harmadik államból származó egyén kihasználja ezt az új szabályt, beszerzik ezt a hosszú távú vízumot, amely mozgásszabadságra jogosítja föl őket, de a valódi céljuk nem az lesz, hogy turisták legyenek, vagy tanulmányokat folytassanak, hanem az, hogy a Schengeni övezetbe költözzenek. A bizottság azt mondja, hogy ugyanazok lesznek a feltételek a hosszú távú vízum és a tartózkodási engedélyre vonatkozóan. De akkor mi marad a Schengeni övezet biztonságának garanciája? Van még egy problémánk ezzel kapcsolatban. Lehetséges, hogy néhány tagállam, amely eddig sem adott ki tartózkodási engedélyt, hogy továbbra se adjon kitartózkodási engedélyt. Ezért aztán talán tehetnénk egy javaslatot a bizottságnak, gyűjtsenek be információt minden tagállamtól, ezt nézzük át, hogy megértsük a szakbizottságban, hogy bizonyos tagállamban miért nem adnak ki tartózkodási engedélyt harmadik ország állampolgárnak. Mi ennek az oka? Köszönöm. Wingström asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Coelho úr már ismertette az álláspontját, sok mindenben egyetértek vele. Úgy gondolom, hogy a tanács nagyon jó javaslatot terjesztett be, és biztosítanunk kell természetesen, hogy a szabad mozgás minden egyes tagállamban érvényes legyen. Én a Júri Szakbizottságnak tagja vagyok, és egyetértek azzal, hogy folytassuk a munkát. Coelho úr javaslata, javaslatát most megvitatjuk a Júri Szakbizottságban, és köszönöm, elnök, köszönöm asszony. Köszönöm szépen. Én is azt gondolom, hogy a bizottság javaslatát mindenképpen támogatnunk kell, és nagyon fontosnak tartom azt, amit Coelho úr elmondott, tehát hogy az embereket kell látnunk egy ilyen szabályozás mögött, látnunk kell, hogy diákokra, munkavállalókra vonatkoznak ezek a szabályzók. Én is azt gondolom, hogy átmeneti megoldásként ez mindenképpen jó, és fontos a Schengeni térségnek a biztonsága. De szemügyre kellene vennünk közelebbről azt, hogy azok a tagállamok, amelyek megoldják, hogy 30, illetőleg 90 nap alatt kiadják a, a tartózkodási engedélyt, E, azok ezt milyen módon tudják megoldani, hol vannak olyan jó gyakorlatok, amelyeket esetleg lehetne használni szélesebb körben a Schengeni térségben. E, érdemes lenne azt megnézni, hogy biztonsági szempontból ezek a gyorsabb döntéshozatalok jelentenek-e bármifajta kockázatot is. Tehát pontosabban kellene látnunk a tényleges akadályokat, hogy tovább tudjunk lépni egy olyan irányba, amelyik nem csak átmeneti megoldást jelent, hanem hosszú távú megoldást. Köszönöm szépen. Thank you. Mr. Buzutil. Köszönöm, Buzutil úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az előttem szólóhoz csatlakoznék. Értem, hogy miért ilyen fontos ez a javaslat, a harmadik államok állampolgárai szabad mozgását biztosítandó. De valamire szeretnék választ kapni. Én úgy értelmezem, hogy ma ahhoz, hogy kiadjunk egy tartózkodási engedélyt, ez a tagállam döntéskörébe tartozik. Én úgy tudom, hogy a D plusz C vízum megegyezés keretében a nemzeti hatóságok időt kapnak, plusz időt, hogy adminisztratív eljárásokat folytassanak a vízum kiadására, illetve a tartózkodási engedély kiadására, és arra is, hogy megfelelő ellenőrzéseket végezzenek annak érdekében, hogy megállapítsák, hogy az eredeti D-vízum, amit kiadtak, azt céljának megfelelően használta-e fel a harmadik államból érkező személy. Tehát a kérdésem a következő. Milyen mértékben, ha egyáltalán, változtatja meg az egyes tagállamok hatáskörét döntés jogát azt illetően, hogy kiadhatnak-e tartózkodási engedélyt. Köszönöm. Keller asszony? Köszönöm. A mi megközelítésünk eltér. Értjük, hogy a szabad mozgásokat biztosítani kellene, de lenne még egy csoport, akit a SIS rendszerben ellenőrizni kellene. Még egy csoport, akit át kell világítani, még egy csoport, akikről adatot kell gyűjteni ahhoz, hogy utazhassanak bárhová. Ami az Európol vitát illeti, tolmácsolhatatlan interferencia miatt. Tehát mi úgy érezzük, hogy nem szeretne nem szeretnénk, hogy ez ahhoz vezessen, hogy még egyszer adatvédelmi vitába torkoljon ez az egész vita is. Elnök, köszönöm. Most pedig a bizottsági a szó. Kőszter úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Van egy pont, amelyel kapcsolatban szeretnék hozzászólni. Az, hogy a tagállamoknak mekkora döntési joga van arra, hogy tartózkodási engedélyt adjanak ki, vagy nem. Ezzel kapcsolatban európai szinten szabályozott, hogy kik utazhatnak be és ki családegyesítés, tanulmányok, stb. Ezeknek a személyeknek kötelesek lennének kiadni a tagállamok a tartózkodási engedélyt. De egyébként általában nincs lefektetve, hogy mit jelent az, hogy húzamos tartózkodás. Ez hat hónap, több hónap, mit jelent ez? A tagállamoknak ki kell adni a tartózkodási engedélyt ezt követően. Ez a kötelezettség, ez erre nem vonatkozik a mi javaslatunk. Ez a kötelezettség továbbra is megmarad másrésztről. Léteznek olyan csoportok, például a munkavállalók, akikre nem vonatkoznak harmonizált jogszabályok az EU területén. Itt a tagállamok a saját nemzeti törvényeik szerint döntik el, hogy megadják-e nekik a tartózkodási engedélyt, vagy sem. Persze kívánatos lenne, hogy rájuk is harmonizált jogszabályok vonatkozzanak. Akkor lenne egy egységes kötelezettség a tartózkodási engedély kiadására. Köszönöm! Köszönjük! A svéd elnökség részéről Blood, asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Az elnökség részéről köszönetet szeretnénk mondani, nagyon értékes hozzászólásokat hallottunk. A bevezető vitában a tanácsban több tagállam támogatta a bizottság javaslatát, és természetesen tudjuk, hogy mielőtt az új vízumkódex életbe lép, meg kell oldani ezt a problémát, de vannak olyan tagállamok is, akik fontosabbnak tartják a biztonsági aspektust. Néhány tagállam fölvetette a kérdést, hogy nekik miért fontos ez a kérdés, hiszen esetleg náluk nem érkezik sok kérelem húzamos vízumra. De még egyszer köszönöm a hozzájárulásokat. Akkor zárjuk le. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, hogy olyan világosan fogalmazott előadása során. Az Európai Parlament szeretne vitát tartani ezzel a két ponttal kapcsolatban, de ezeket csomagként kívánja kezelni. Természetesen tudom, hogy eltérőek a hatáskörök, az egyik esetben együttdöntésről van szó, a másik esetben pedig a tanács fog dönteni az Európai Parlamenten való konzultációban, de számunkra ez a két téma egységes. Ami, pe- ami pedig a kérdést illeti, amit kollégám tett fel, ezt az Európai Bizottság nagyon jól megválaszolta. Szeretném kiemelni azt, amit már az előbb is elmondtam, hogy részben igaz, hogy a D plusz C vízum megoldja a problémát, de az új kódexnek megfelelően, amely jövő év áprilisában lép életbe, ilyen jellegű vízumot már nem lehet kiadni, tehát nem fog ez már létezni. Ez azt jelenti, hogy probléma lesz, amivel foglalkoznunk kell egyes intézkedések tekintetében. Egyetértek a legtöbb hozzászólóval, ugyanis úgy tűnik, hogy konszenzus alakult ki a megoldás tekintetében. Úgy hiszem, hogy meg kell védenünk a szabad mozgás jogát, de ugyanakkor a biztonság szükségességét is ki kell emelnünk, ugyanis arra mindenképpen nagy szükség van, hogy a SZISZ követelményeket tiszteletbe tartsuk, semmit nem szabad, senkinek nem szabad megengedni, hogy hosszú távú vízumot adjon ki, anélkül, hogy ellenőrizni a SZISZ-ben, hogy az a személy beléphet az Európai Unióba, vagy sem. Ez a biztonságunk szempontjából egy fontos szükségesség. Ugyanis vannak emberek, akiknek tiltott belépni az Európai Unió területébe. Szívesen dolgozom együtt az árnyékjelentéstevőkkel azért, hogy jó megoldásokat találjunk, és hogy a javaslatot a pozitív irányba változtassuk meg. Ha jó konszenzus sikerül kialakítani, megvitatni az árnyékjelentéstevőkkel, a bizottsággal és a tanácssal, akkor elnök úr elfogadom annak az elképzelését, hogy első olvasatban megállapodjunk, hiszen gyors döntést kell hoznunk annak érdekében, hogy megoldjuk több tízezer ember helyzetét. Hogyha ez nem sikerül, akkor nagy gondban leszünk. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm, Koljó úr. Miután a jelentéstevőt meghallgattuk, megállapodhatunk az eljárásban, az ütemterv tekintetében, ezt pedig akkor fogjuk megállapítani, amint, a, amint Koeljó úr konzultált az árnyék jelentéstevőkkel, és a többi LIBE szakbizottsági tagot tájékoztatni fogjuk. Hogyha egyetértenek, akkor ennyi lenne. Valószínűleg tudják önök is, hogy a 11-es napi rendi pontot törölték, mivel az Európai Tanács nem tud jelen lenni a vita során. Ez azt jelenti, igen, ügyrendi kérdés? Álvaro úr, ügyrendi kérdés? Köszönöm, elnök úr nem szerettem volna félbeszakítani, de mivel törölték ezt a pontot, és egy kicsit több időnk van így módon, szeretnék körülbelül 5 percet igénybe venni. Talán tudja, hogy a 12-es napi rendi pont, ez egyéb kérdések, tehát, hogyha valóban van egyéb felvetni valója, akkor kérem szépen, hogy használja ki, hogy időt nyertünk azzal, hogy gyorsabban tudtunk haladni, mint terveztük. Úgyhogy parancsoljon, akkor az egyéb kérdések körében kérem szóljon hozzá, de igyekezzen rövidre fogni, ha kérhetem. Köszönöm szépen, elnök úr! tiszteletben tartanám az ön kérését az időre vonatkozna, vonatkozóan, azért egy kicsit türelmet kérnék, mert azt hiszem, hogy a bizottságot ez érinti, és minden bizonyal az elnökséget is érdekli. Itt ismételten csak a SWIFT-ről van szó, erről többször kaptunk már tájékoztatást olyan dokumentumok, amelyek úgy tűnik, hogy köröznek a tagállamokban, nos, ezek alapján ez a tájékoztatás pusztán időtöltésnek tűnik, és udvariasan szeretnék fogalmazni, de lehet, hogy az igazság egy részét nem fették fel a tagállamokban. Nem tudom, hogy tisztában vannak-e azzal, hogy ezen a héten egy ötödik és záró tárgyalási fordulót kívántak elindítani ezen a héten, annak érdekében, hogy novemberben a belés igazságügyi tanács ezt a szabályzást elfogadja, ugyanakkor azonban azt állítják, hogy a tárgyalások